Dear colleagues, please take... Kedves kollégák, foglaljanak helyet, legyenek szívesek, és elkezdjük a szakbizottsági ülésünket. Tizenöt perces késésben vagyunk. Thank you. Tehát köszönöm szépen mindenkinek, és megnyitom a Regionális Fejlesztési Bizottság ülését. Nagyon örülök, hogy mindenki itt van, és a szavazás után arra számítok, hogy még több kolléga érkezik majd, befutnak az elkövetkezendő percekben. A munkánkat a napi rend elfogadásával kezdjük. Van-e valakinek megjegyzése, aggálja ezzel kapcsolatban. Ha nincs, akkor a napi rendet elfogadottnak veszem. A következő ülés jegyzőkönyvének elfogadása 2015. július 13 és 14. Elfogadottnak vesszük a jegyzőkönyvet, amennyiben az szakbizottsági ülés során senki nem ad hangot aggájának ellenvetésének. A következő napirendi pontunk egy technikai jellegű apróság, de nagyon fontos. A Regi Szakbizottság 2016. évi ülésnaptár tervezetének az elfogadása. Mindenki látta a tervezetet. Tudom, hogy elég bonyolult egy ilyet összeállítani a parlament összes szakbizottsága számára. Talán a 2016-os év naptára jobb egy kicsit, mint az idei év, kevesebb a csütörtök, de azt kérem, hogy ne felejtsék el, hogy a büró dönt arról, hogy a, csütört, hogy a kedd délután és szerda délelőtt ne legyen, és ezért van ilyen sok hétfő délután és csütörtök, Vána asszonynak átadom a szót gyorsan. Köszönöm, elnök asszony, csak röviden megjegyezném. Ugye ön azt mondta, hogy kevesebb csütörtök lesz a munkabeosztásunkban, és itt én megint nagyon sok csütörtököt látok. Tehát talán akkor jövőre javulhatunk egy kicsit, hogy jobban tudjuk végezni a munkánkat. Igen, köszönöm, egy picit kevesebb csütörtök van, talán egy vagy kettő. Krélasszony. Valóban három csütörtök van 18.30-ig a szakbizottság ülésekhez. Szerintem azt kéne kérni, hogy vizsgáljuk ezt meg. A többi szakbizottsággal összehasonlítva úgy tűnik, hogy átlagon felül vagyunk a többi szakbizottsághoz képest. Azt kell, hogy mondjam, nehéz elfogadni ezt ebben a formában, akár a következő hetekben, hónapokban, egy-egy ponton még tudunk cserét eszközölni, vagy megnézhetjük helyenként, kevesebb munkánk is van, hogy akkor ezekre a napokra csoportosítjuk ezt át, és akkor rövidíthetjük mondjuk. Jó. Köszönöm szépen. Hogyha nincsen semmilyen más megjegyzés ezzel kapcsolatban, akkor megígérem önöknek, hogy a felelős hivatalnak írni fogok, és a levelemben megjegyzem, hogy komoly nehézségeink vannak a csütörtöki szakbizottsági ülésekkel, és változtatást fogunk kérni, amennyiben ez lehetséges. Egyetértenek ezzel? Rendben, köszönöm. Nos, akkor természetesen a, az ülésnaptár tervezett végső változatát elküldöm majd mindenkinek. Napirend ötödik pontja, az elnök közleményei nagyon rövid, rövid leszek, három bejelenteni valóm van. Az első, hogy a szocialista frakció egyik kolléganője elnézést kér, Monika Smolkováról van szó, aki nem tud itt lenni. Köszönöm szépen az előzetes tájékoztatást. A koordinátorok ülése a második dolog, amit még mondani akartam. Ma reggel tartottuk ezt meg a szavazás előtt. A koordinátorok döntéseiről mindenkit e-mailben tart tájékoztatunk a lehető leghamarabb a mai nap folyamán. Az utolsó elnöki közleményem pedig egy dátum, kérem jegyezzék fel a naptárokba október 15-ét ugyanis a parlament egy aláírási ceremóniának fog otthont adni a plenáris ülésteremben. A polgármesterek új egyeség okmányát fogják aláírni, és lesz egy hagyományos ülésteremben is egy tájékoztató esemény. Itt az Európai Unió energia és éghajlatváltoztatással kapcsolatos, éghajlatváltozással kapcsolatos céljait tárgyalják több mint 6000 európai város és közösség lesz ennek az aláírója, illetve csatlakozott már ehhez az egyezményhez. Ez egy hasonló esemény egyébként, mint aminek már 2013-ban otthon adtunk, erre emlékezhetnek. Tehát a tájékoztatást ezzel lezártuk. Az Európai Régiók és Városok hete része lesz majd ez az esemény 2015. októberében. Nos, akkor megpróbáltam a lehető leggyorsabb lenni azért, mert egy nagyon kedves vendég van itt a körünkben. Az első érdemi napirendi pontunk kapcsán eszmecsere a luxemburgi elnökség prioritásairól, Kami Girával a fenntartható fejlődésért ez az és az infrastruktúráért felelős államtitkárral, a tanács soros elnökével. Én már a luxemburgi elnökséggel ugye régen megkezdtem, megkezdtem a munkát, tegnap felszólaltam a kedves meghívásokat elfogadva. Azon a konferencián szólaltam fel, amely az Interreg 25. éves fennállási évfordulóját ünnepelte, és az elnökségi munkaprogramról is beszéltünk, engem nagyon érdekel ennek a további részletezése, úgyhogy további késlekedés nélkül meg fogom adni államtitkár úrnak a szót. A szokásos menetrendben haladunk, a képviselők megkapják majd a bevezető után a szót a kérdéseikre és hozzászólásaikra, de először a Gira úr kezdi. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök asszony, hölgyeim, uraim! Nagy öröm számomra, hogy eljöhettem a Regionális Fejlesztési Bizottságba, és a városi politikáról, territoriális kohézióról, beszélhetek a luxemburgi elnökség képviseletében. Először a területi kohézióval és a városokkal kapcsolatos politikákkal kezdem. Olasz barátainkkal és lett barátainkkal együtt készít, készültünk 2013 óta a trióra, és a területi kohéziós politikákat együtt dolgoztuk ki. A városfejlesztési politikákra ugyanez igaz. És amennyire én tudom, erre még sosem volt példa. Luxemburg úgy gondolta, hogy ennek a triónak nagyon fontos a feladata, és mi vállaltuk ugye a legkomolyabb részt, hiszen most fog lezárulni a munka. Ezt még cseréltünk arról, hogy az Európai Unió területi kohéziós célkitűzései, amelyek ugye szerepelnek a szerződésben már 2009 óta, eh, hogyan valósulnak meg. A véleményünk szerint ezeknek a végrehajtását meg kell erősíteni. Most egy informális miniszteri eh, csúcsra készülődve volt egy cselekvési terv, amelyben rengeteg pontot soroltunk fel, amin még javítani lehet. Mire fókuszál az elnökség? Erősíteni lehetne a területi kohézió területén a következőket. Kezdeményezni egy stratégiai vitát arról, hogy milyen területi fejlesztési forgatókönyvek lehetségesek mi az elnökségünk alatt tovább szeretnénk vizsgálni a politikai eszmecsere lehetőségét az európai területi fejlesztési forgatókönyvekről 2015-ben. Ez nagyon hasznos lehet az ágazati politikákról folytatott párbeszédben, mert ott általában a politikafejlesztés eszközeként tekintenek erre a területi agendára 2020-ig. Azt is elismerték azonban, hogy a területi perspektívát is tájékoztatni kell a legfontosabb politikai prioritásokról. Az a véleményünk, hogy tulajdonképpen az Európai Unió 2020-as stratégiájának az az egyik legnagyobb gyengesége, hogy nem ismeri fel eléggé, vagy nem ad elég nagy hangsúlyt a területi dimenziónak. A regionális és helyi szinteken a szereplőknek nagyobb hangsúlyt kell adni, minket is be kell vonni, illetve őket is be kell vonni annak érdekében, hogy a sajátjukénak érezzék ezeket a feladatokat aztán egy másik javaslat, érdemes lenne továbbfejleszteni a jogszabályokat, illetve a határokon átnyúló tevékenységeket ösztönözni, azért, hogy a határmenti területeken a versenyképesség és a növekedés fellendüljön, illetve az állampolgárok életminőségét javítsuk. Tehát egy új európai rendeletre van szükség, amely jogi lehetőséget biztosít a helyi vagy regionális hatóságoknak arra, hogy a tagállamaiknak javaslatot tegyenek mindenfajta megoldásra, amely a határokon átnyúló együttműködést, e, együttműködésben felmerülő jogi akadályokat szüntetné meg. Az érintett tagállamokra vonatkozna ez. Konkrétan minden egyes esetben a határokon átnyúló projektre. Természetesen fontos a példagyűjtés is, mi szeretnénk vizsgálódni, hogy mi akadályozza a határon átnyúló együttműködést, és felmérni a körülményeket, hogy mik a legkezdezőbb körülmények egy ilyen eszköz megteremtésére, és aztán a tagállamoktól kapott információkat felhasználni. Az LGCC keretei ösztönöztek bennünket erre, és nagyon fontos elé- megjegyezni, hogy ez az új eszköz nem váltaná fel az LGCC-t, hanem csak kiegészíteni azt. Azzal, hogy a kis és közép méretű városok szerepét kiemeljük Európában, és nem hagyjuk őket figyelmen kívül a politikai és tudományos életben és vitában, hozzájárulunk Európa fenntarthatóságához. A luxemburgi elnökség szerint ez egy politikák, egy úgynevezett policentrikus régió hálózat megteremtésén múlik. Az a kérdés, hogy hogyan tudnak így együttműködni a régiók annak érdekében, hogy aztán kritikus tömeget tudjanak létrehozni. Ehhez van szükség a jó területi és városfejlesztési politikára. Ami a városokat illeti, a városfejlesztési dimenziót szeretnénk erősíteni a regionális és nemzeti politikákban. Azért, hogy mindenki betölthesse a fontos szerepét és az európai 2020-as célok eléréséhez hozzájárulhasson. Véleményünk szerint itt a legrelevánsabb kérdés az az, hogy ezeknek a városoknak, a városok szerepének az erősítésében mely EU politikák segíthetnek. Mi vezetjük ezt a folyamatot, elmondhatom önöknek, hogy Luxemburg legnagyobb városában 100 ezer lakás van, 100 ezer lakos van, és hát mi is foglalkozunk ezekkel a témákkal, és ez a város jövő tavaszra szervez majd egy komoly rendezvényt. Szeretném azt is kihangsúlyozni, hogy a városfejlesztési agendáról beszélve nem szabad elfeledkezni a vidéki térségekről sem, hiszen az európai lakosság jelentős része vidéki területeken él, és ezeknek a területeknek is igen, ezekben a területekben is igen komoly potenciál rejlik. Például gondoljunk a decentralizált energiatermelésre és más lehetőségekre. Ami pedig az interreget illeti, szeretném felhívni itt a figyelmüket egy eseményre, amelyet az elnökségünk szervez, ahogy elnök asszony is tette. Ugye most ünnepeltük az Interreg fennállásának 25. évfordulóját Luxemburgban. Több száz vendégünk volt Luxemburgban a tagállamokból. Politikai nyilatkozatokat hallhattunk, és ünneplés is volt. Megünnepeltük az Interreg eredményeit, beszéltünk arról, hogy hogyan változott ez a politika megszületése óta, 90 óta, és hogy hogyan lehet továbbfejleszteni a jövőben ennek az eszmecserének, konferenciának az eredményeire kitér majd még az általános ügyek tanácsa idén novemberben. Ami a makroregionális stratégiákat illeti, mi üdvözöljük a bizottság közleményét és cselekvési tervét az Alpesi régiót illetően. Itt ugye az volt a célkitűzés, hogy meglegyenek a végkövetkeztetések novemberig. Ezek a következtetések igyekeznek majd a stratégia gyors végrehajtását garantálni, és a beruházások megvalósítását is garantálni integrált megközelítést alkalmazva. Most pedig gyorsan a kohéziós politikára. Hát a strukturális alapokból nyilván Luxemburg kevésbé részesedik, az én hazám hozzájárulása ezen a téren korlátozott, de ettől függetlenül mi a kohéziós politika hozzáadott értékében határozottan és meggyőződésesen hiszünk, és támogatjuk a legutóbbi reform főbb elemeit, amely a, amelyek a 2014-től 2020-ig tartó időszakra vonatkoznak. Tehát ugye a négy a politikák kiigazítása, hozzáigazítása a 2020-as stratégiához, illetve az európai szemeszterhez és a hatékonyság erősítéséhez. A politikák végrehajtását úgy végezzük, hogy közben a programozási folyamat kihívásairól is tájékozódunk a tagállamokban. Elnökségként minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy a kohéziós politikának visszhangja legyen, és ezt erősítsük, és a mostani programozási időszakban meg legyenek a szükséges delegált aktusok, és foglalkozzunk a korrigendummal is, amely a strukturális alapok csomagjához szükséges. Az elnökség elkötelezett amellett is, hogy a speciális intézkedések megvalósulhassanak a kohéziós politikában, és itt egy örömteli bejelentést tehetek. A tanács nemrégiben hozta meg a döntést, hogy felgyorsítja a bizottsági javaslatok elfogadását, Görögország esetében. Ugye most itt kivételes intézkedésekről van szó, amelyekre azért kellett, hogy sort kerítsünk, mert nagyon sürgős a helyzet Görögországban, tehát a strukturális és kohéziós alapok így gyorsabban juthatnak el a kedvezményezettekhez. Én tudom, hogy a regi szakbizottság is ugyanilyen elkötelezetten dolgozik ugyanezért a célért, és itt szeretném megragadni a lehetőséget, hogy köszönetet mondjak a szakbizottság tagjainak ezért a gyümölcsöző együttműködésért, amelynek hála gyorsított eljárásban tudjuk majd az intézményközi megállapodásnak köszönhetően ezeket a lépéseket megtenni, és gondolom emlékeznek, hogy tegnap és ugye sikerült megoldást találnunk. Most pedig zárásként az általános ügyek tanácsára még gyorsan utalnék. Az olasz, elnök munkájára, olasz elnökség munkájára építettünk, ők a, tavaly szervezték az első ilyen kohéziós politikával foglalkozó ülést, és ez lehetővé tette, hogy több és struktúráltabb találkozóra kerüljen sor a tanácson belül a kohéziós politika kapcsán, és nem csak akkor, amikor a rendeletekről folyik a vita. A tanácsi következtetéseket figyelembe fogjuk venni. Ide tartozik az adaptáció, az éghajlatváltozás hatásainak enyhítése, az ehhez való alkalmazkodás, ez is téma lesz majd a tanácson. Gondolom hallották, hogy az Ökofin is foglalkozik ezzel, a mezőgazdasági témát is ide beemeljük, nem lehet csak a környezetvédelmi miniszterekre hagyni az éghajlatváltozás témáját, hiszen rengeteg más politika területet érint és nyilván tagadhatatlan, hogy a kohéziós politika esetén is felmerül ez a téma, és nagyon fontos az éghajlatváltozással kapcsolatos célkitűzések teljesítéséhez ez a terület is. A politikáknak hozzá kell járulni ahhoz, hogy az éghajlatváltozás hatásaihoz alkalmazkodjunk, illetve nyilván a párizsi COP21-es célokat elérjük végén. Még egy megjegyzés az általános ügyek tanácsával kapcsolatban. Fontos kiemelni az európai területi együttműködés hozzáadott értékét, és hát ami az interreget illeti, arról, hogy ennek mi a jövője, mi a hozzáadott értéke, egy fontos téma. És elnök asszony is említett, említette ezt, a konferencia következtetéseiről lesz tehát szó. Én is mondtam, hogy az Interreg 25. évén, fennállásának 25. évfordulóját ünnepeltük Luxemburgban, és megállapodtunk abban, hogy fontosabb kell, hogy legyen a jövőben, hogy a határmenti régiókat segítsük. És a, az általános ügyek tanácsának napirendjén egy utolsó, de fontos napirendi pont volt az egyszerűsítés. A bizottság egy magas szintű szakértői csoportot fog létrehozni, és a tanácsnak fel is tették a kérdést, ugye, gyűjtsük össze a tagállamok elvárásait ennek a szakértői csoportnak a működésére vonatkozóan. Én azzal szeretném zárni, hogy ambiciózus szerintünk a program, de nem biztos, hogy minden témában sikerül majd eredményt is letenni az asztalra az év végéig. Köszönöm szépen a figyelmüket. Megköszönöm az államtitkár úrnak, és most akkor következik a koordinátorok sora. Fannisteroy úr fogja kezdeni. Nem ismétlek meg semmit. Because you are in a strong tradition. Igen, egy régi elnöki hagyománynak örülhetünk, és egy néhány kommentát szeretnék elmondani. Az általános ügyek tanácsa esetében nagyon fontos, hogy a rigai következtetéseket közvetlenül elfogadják, és ez egy olasz elnökségnek egy nagy eredménye volt a kohéziós politika területén. A nincsen informális miniszteri ülésük ebben az ügyben, a kohézióban, tehát eh, érdemes lenne ezt megnézni, mert hogyha nem nincs informális ülés, akkor az általános ügyek tanácsán kell ezt megvitatni. Csak hogy a tartalom szoba A következő kérdés a területi dimenzió vitával kapcsolatban rendkívül fontos. Eh, ezt hiányoltuk is, ezt a vonalat eh, a hatodik kohéziós jelentésben. Örülünk, hogy ezt önök viszik tovább. A kollégák erről egyébként még beszélni fognak majd a következő időszakban. A területi együttműködés fontosabb lesz, talán fontosabb, mint most gondoljuk. Ez egész Európában jelen van, és fontos a polgárok számára. Amiről nem beszéltünk, az az EFSI hogy ön nem beszélt. Ez egy luxemburgi dolog. Az EIB-vel együttműködve igyekeznek ezt a dolgot bevezetni. tipikusan olyan ügy, ez az FC, amit Luxemburg csinál és képes megcsinálni. Érdemes lenne megvitatni ennek a szinergia hatásokat, az új alap, ugye kivesznek bizony, kicseresznyéznek, kimazsoláznak bizonyos dolgokat, és kíváncsi leszek, hogy hogyan tudjuk erősíteni a bizalmat ezen a területen. Krélasszony, köszönöm szépen. Örülök az említett három pontnak, erről a három pontról beszélt az elnöksége vonatkozásában az az érzésem némileg, hogy a parlamentet követik a prioritásokkal némi késedelemmel. Az előző támogatási periódusban éppen ezeket a pontokat emeltük mi ki, és bizony a tanácssal egy kicsit intenzívebb együttműködést szerettük volna ilyen ügyben, tehát sok sikert kívánok önnek engem. Az érdekelne, hogyha a területi kohézióról ezt a vitát megkezdik, akkor a kérdés az, hogy mely tartalmi dolgok, a demográfiai tendencia, az elvándorlás, stb. játszik szerepet. Második pontban az érdekelne, ha jól értettem, akkor módosítani akarják azt a rendeletet, amely a határon átnyúló együttműködést szabályozza. Ezt üdvözlendőnek tartom, de hát hogyha ott az infrastruktúrát, a kis infrastruktúrát támogatni akarják, akkor pénzt is adnak, mert a tárgyalások során a határokon átnyúló együttműködésre szolgáló források megemeléséről is kérdeztünk, és a tanács ezt nem nagyon támogatta. Aztán ami a városi fejlődést illeti, ezt a elmúlt héten fogadtuk el a jelentést, és remélem ezt figyelembe tudják venni a vitáik során. Amit én szeretnék, és talán ezt bevehetnék, remélem, hogy a tanács jövő héten tényleg döntést hoz a menekültekkel kapcsolatban, melyek Európa kapui előtt állnak. Egy olyan kezdeményezést szeretnék, hogy a tagállamok nagyobb rugalmasságot kapjanak, anélkül, hogy operatív programokat kéne megváltoztatni. Az EFRE és az EFS eszközöket és fel lehet használni arra, hogy integrálják, elhelyezzék, ellássák, képezzék, oktassák az érkező menekülteket, hiszen a probléma nem fog heteken belül eltűnni. Hónapokon, éveken keresztül lesz ezzel gondunk, mégis azt gondolom, hogy legyünk kezdeményezőbbek, hogy ezeket az eszközöket, forrásokat hogyan lehet felhasználni. Persze a tagállamoknál kell ezt fel, eldönteni, de kívánatos lenne, ha foglalkoznánk ezzel. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Tomásics asszony. Köszönöm szépen. Egy kérdésem van, amely a legfontosabb számomra Tegnap Horvátországban elkezdődött a menekültek fogadás, eddig 8000 érkezett, 100 ezerekről van szó potenciálisan. Itt van Horvátország 4 millió lakossal, ez katasztrófál azért felhaj, nagyon sokan jönnek. Hogyan tudjuk megoldani ezt a problémát, és hogyan tervezik, hogy a segítséget adnak a kisebb államoknak? Van Milton úr? Elnézést. Rendben van? Köszönöm szépen. Üdvözlöm a luxemburgi elnökséget természetesen. Köszönöm a magyarázatokat. Azt hiszem a három pont, amit ön kiemelt, ez megfelelően bekerülhet a követ, tanácsi következtetésekbe. A klímaváltozás, a mérséklés ügye, azt hiszem ez egy olyan fontos pont, amit figyelembe kell vennünk, hogyha hasznos és hatásos strukturális eszközök felhasználásáról szeretnék beszélni. Néhány kérdésem van az első. Szerintem nagyon sajnálatos lenne, hogyha itt a luxemburgi elnökség hat hónapja alatt nem tennénk eleget, és csak megvárjuk a holland elnökséget, hogy a rígai nyilatkozattal kapcsolatban megkezdjük az aktív munkát. Én ezt az elő kell készíteni egy végrehajtási agendát a holland elnökség idejére, hogy mi azonnal megkezdhessük a munkát jövő év elején a második pontom a következő természetesen Luxemburgnak nagy tapasztalata van a munkaerőpiaci politikában, a határon átnyúló mobilitás területén például. Hogyan tudjuk az interreget felhasználni arra, hogy egy tényleges európai munkaerőpiacot támogassunk mindenek előtt a határmenti övezetekben. Az utolsó ponton pedig természetesen az egyszerűsítés, ez fontos, és hasznos beszélni nem csak a magas szintű csoportokban, például az igazgatási, az adminisztratív eszközök egyszerűsítése, mindenek előtt kis és középvállalatok várják el tőlünk, hogy csökkentsük, egyszerűsítsük az adminisztrációt, mert az utolsó dolog, amit Európában akarhatunk, az az, hogy kis és középvállalatokat elriasszuk attól, hogy strukturális alapokat felhasználjanak. Omar Zsior. Köszönöm szépen. Mm, Miniszter úr, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Üdvözlöm az eddigi vitát. Az általa utalt és az ő feladatukra. Nos, azt hiszem, hogy a szakbizottságunk a kohéziónak, kohéziónak szentelte a külön ülését, illetve meghatározta azokat a prioritásokat is, amelyek ezt a politikai irányt szolgálják. Ezek rendkívül fontosak számunkra, illetve nagyon fontosak az Európai Unió számára. Elmondta, hogy Luxemburg kismértékben hívja csak le a strukturális alapokat, és ezért nagyon is fontos számunkra az, hogy foglalkozanak önök ezzel a kérdéssel. Még valamire utalt, amit rendkívül fontosnak tartok, egy kérdéssel fordulok önhöz. Európa számára rendkívül fontos, de ugyanígy a régiók számára is rendkívül fontos ez a kérdés, ez pedig az éghajlatváltozáshoz való igazodás. Decemberben kerül sor a Párizsi konferenciára, és tudjuk, hogy ha meghaladjuk a két fokos éghajlatváltozást, tehát a felmelegedést, akkor ez nagyon sok régiót érinteni fog Európában, illetve az óceánok szintje és 4-5 méterrel megemelkedhet a szakértők szerint. Ez azt jelenti, hogy nagyon sok regionális politika destabilizálódik, és azzal is tisztában vagyunk, hogy az infrastruktúra, infrastruktúrát is nagymértékben érinteni fogja ez, különösen a partvidékeket, és ugye ebből nincs kevés Európában. Rendkívül fontos tehát ez a téma. Kérdésem az, hogy mit kíván tenni az elnökség annak érdekében, hogy egy valós európai regionális stratégia alakuljon ki az éghajlatváltozáshoz való igazodás témájában. A második megjegyzésem ön, ön is szólt erről a témáról, ez is ugye az aktualitásokhoz tartozik, nem másról van szó, mint a ügyi kérdésről, a migránsokról. A menekültek a regionális politikát bizonyos tekintetben destabilizálják. A regionális politika az, amely enyhíteni tudja a hiányosságokat, illetve megoldásokat ajánlhat, például Olasz- Olaszországra gondolok. Kérdésem, a tanács támogatja-e a bizottságot abban, hogy a kohéziós alapokat ebbe az irányba tereljék, és ezt az új prioritást szolgálják vele, tehát elsősorban a menekültek befogadására szállják. És végül még egy utolsó kérdés ön is szólt erről, Görögország. Az Európai Parlament reagált a Görögország ügyére, a tanács is. Ott van a menekültügyi kérdés, amely szintén érinti Görögországot. Azt látjuk, hogy a kohéziós politika az, amely azonnal fel kell, hogy lépjen, és moderálni, enyhíteni tudja az aktuális problémákat, és Európai Uniós szinten némi megoldást ajánlhat. Kérdésem, hogy mennyiben tudják ezt támogatni. Köszönöm. Thank you, thank you very much, Mrs. Vanna. Köszönöm szépen, Vanna asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, üdvözlöm államtitkáról a regionális bizottságban. Köszönöm szépen az elmondottakat. Rendkívül szerencsésnek tartjuk, hogy a luxemburgi elnökség a kohéziós politikában egy hosszú távú stratégiai megközelítést követ, és alapvető megfontolása is vannak a regionális támogatással kapcsolatban, mert valójában itt nem csak strukturális alapok technikai implementációjáról beszélünk, hanem a gazdasági, szociális és a területi kohézióról is itt Európában ez mutatja, hogy mennyire fontos a kohéziós politika és a strukturális alapok a válság idején, amikor egyes országokban a strukturális alapok pénzei a legnagyobb állami beruházásokat teszik ki, vagyis azt kell látnunk, hosszú távon kell gondolkodnunk, és az üdvözlőnek tartjuk, hogy ezt megteszik. A klímavédelemről is beszéltem, az előttem szólok egyébként már tettek fel kérdéseket. Az én kérdésem ezzel kapcsolatban ez a luxemburgi elnökség programjában szerepel valami az európai szemeszter greeningjéről, ami egy rendkívül fontos és követendő megközelítés. Tudnál konkrétumokat mondani ezzel kapcsolatban, hogy a konkrét kezdeményezésekkel hogyan tudnak előállni majd a másik két területen pedig azt kérem, hogy legyen konkrétabb egy kicsit az egyik, például a határmenti régiók ügye, a új szabályozásról, új rendeletről beszélt, milyen időtervvel dolgoznak itt valójában, milyen menetrendet képzelnek el, és a konkrét implementáció az a városi agenda esetében kis és közepes városok számára mit jelent, mit terveznek itt. Szeretném még megemlíteni, hogy a luxemburgi elnökség alatt a gender mainstreaming a kutatás területén előtérbe kerül, mert azt gondolom, hogy kohéziós politikában itt lenne mit tennünk, és fókuszálnunk kellene jobban erre a területre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. De matva. Köszönöm elnök asszony, és megköszönöm a luxemburgi elnökségnek, hogy helyet nem fogom megismételni a kollégám által már feltett kérdéseket, én csak egy kérdést szeretnék feltenni, ugye látva, hogy a saját hazájáról szólt, és említette a versenyképesség és a növekedés ösztönzését, a beruházások erősítését hogyan gondolja a híres EPSI terv megvalósítását, a 315 milliárd euró felhasználását, mert minket érdekelne, hogy mi a tagállamok véleménye, és nem csak a bizottságé, a bizottság véleményét már ismerjük. Tehát minket érdekel, hogy milyen konkrét eredményeket várhatunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Van-e további Eh, igen, igen, tudom. Csak eh, a koordinátorokat szerettem volna először lezárni. Ó, kérdéseknek ezt a körét most lezárjuk ezzel, és megadom a szót a vendégünknek, és utána folytatjuk majd további kérdésekkel. Köszönöm szépen. Igyekszem majd ma lehet lehetőségen keretei között az összes kérdésre kitérni. Az informális ülést nem terveztünk a kohéziós ügyben. Eredetileg akartuk volna, nagyon nehéz általános ügyek tanácsát is találni, hogy ahol ezt a témát megvitatjuk. Hogyha a második évben van az elnökség, második fél évben van az elnökség, akkor bizonyos dolgoknak el kell maradniuk, és egyszerűen nem találtunk lehetőséget arra, hogy egy ilyen ülést is betervezzük. Örülök, hogy Nisztelroy úr támogatja azt az elképzelésünket, hogy hosszabb távú megközelítést alkalmazunk a területi együttműködésben. Meg kell nézni az összes többi politikát, amely hatással van a területi politikára. Az elmúlt időszakban ezt nem mindig tették meg, és ha már nálunk van az elnökség, szerintem ez fontos lépés lenne. Az FC persze Luxemburgban van, de azért nem csak a luxemburgiak, ugye ez nem ők vannak a legtöbb, dolgoznak. Az FC színnek persze törődni, a szinergiákat kell kialakítani az összes alappal. Hibás lenne, ha nem tenné. Ez nem csak arról van szó, hogy a gazdasági célokat, a gazdaságot gyorsítsuk fel, hanem ökológiai, szociális problémákon is el kell tudni gondolkodni az EFSZI segítségével, és biztos vagyok abban, hogy ilyen szinergia majd kialakul. Krél asszonynak válaszolva, köszönöm, hogy támogat bennünket a három súlypontban is. Tegnap, tegnap előtt az Interregben volt egy szeminárium, és ott azt mondták nekünk, hogy az Interreg az elején egy olyan eszköz volt, amire azt gondolták, hogy pénz van Brüsszelben, valami ötlet kéne, hogy ezt a pénzt, vagy a pénz egy részét elhozzuk a régiónkba ez nyilván nem az az út, ahogyan itt cselekedni kellene. Ön megértette, hogyha stratégiailag eh, hosszabb távon akarunk befektetni európai pénzeket, akkor megfelelő forgatókönyveket kell kialakítani, víziók kellenek, hogy hova akarunk eljutni, és logikus, hogy ez egészen fent kezdődik. Ha nem tudjuk, hogy Európa 20-30 év múlva hogyan néz ki, hogyan akarunk kohéziós politikát, meg egyéb politikát csinálni, hát ez nem egy semleges dolog, ne, hogy hol építünk vasutat, az sem mindegy, hogy hol építünk autópályát, ennek nagyon komoly hatásai vannak a területi szinten. És ha nincsenek hosszú távú elképzeléseink, céljaink, akkor az nehéz. Az ESPO program Luxemburgban van, egy évről évre rengeteg térképet készítenek, és most sokat dolgoztak már, és mindenképpen úgy gondoljuk, a stratégiai politika vitába be kéne vonni ezeket az eredményeket, például a területi fejlődés során három forgatókönyvet meglehetősen jól elemeztek. Az egyik az, hogy csak a nagyvárosokat támogatjuk, az, az aztán második szintű városok egy hálózatáról beszélünk, a harmadik pedig a legkevésbé fejlett régiók egy hálózata. Ez három különböző forgatókönyv, és hogy most melyik forgatókönyv mellett szállunk síkra, mi mellett, mi mellett döntünk, annak függvényében számos politikai területen reagálnunk kell, másképp felhasználni a pénzeket, az eszközöket is másképp kell kialakítani. Erre van szükség. Nem a nulláról kezdünk, van munka, az ESPON egy sor térképet tud előállni, és a szemináriumon beszéltünk erről, megnéztük, mi van a térképek mögött, és azt gondolom, hogy ez fontos, hogy lássuk, mi van e mögött. Hm. Többen feltették a kérdést, hogy hogyan képzeljük el a transnacionális vetületét ennek a dolognak. El tudom képzelni, hogy a régiók bizottságában, hát ott visszafogottak voltak helyenként egyébként. Két dolgot tudunk. Az egyik az, hogy ez holnap nem lép hatályba még. Ez egy közép vagy hosszú távú gondolat és megértettük azt is, hogy egy kicsivel több pedagógiára van szükség, egyszerűen azért is, mert helyenként rosszul értenek bennünket. Itt nem egy konkurens eszköze a VTC-nek, és e, ez egy plusz eszköz, e, és el kell, hogy mondjam, amit e, én magam láttam, korábban 20 évig polgármester voltam Luxemburgban, a belga határmelti kis településen, és meg lett volna a lehetőség arra, hogy egy kis belga falu ö, szennyvízét átvezessék hozzánk és feldolgozzák, és akkor azt mondták, hogy erre államszerződésre van szükség, és ezt az államszerződést a luxemburgi nagyhercegnek és a parlamentnek is alá kell írnia. El tudják képzelni, hogy polgármesterként eszembe jutott, hogy konkretizáljuk ezt a gondolatot. Erről van szó, tudjuk, hogy sok mindent tisztázni kell még. Képzeljék el, hogy a belga közösség a kompetens hatóságához fordul, hogy van erre lehetőség, és mondjuk a szennyvíz tisztítással kapcsolatos feladatát elintézzék. Mondjuk Luxemburgban a szabványok egy kicsit mások a szennyvíz tisztítással, és akkor a belga hatóságnál meg lehet kérdezni, hogy van-e lehetőség, hogy átadjuk ezt a szennyvizet, és akkor egy-két év alatt meg lehet csinálni egy ilyen projektet, hogyha közvetlen kapcsolat van de a fontos az, hogy megbeszéljük, hogyan tudjuk a polgárokhoz közelebb hozni Európát. Interreg programokban én is voltam, és amíg a kooperáció intellektuális meta szinten működik, és az emberek a helyszínen nem látják kint a terepen, hogy ez mitől jó nekik, addig nehéz. És azt hiszem ez az eszköz, ez fontos. Ami a harmadik pontot illeti, és ezzel a menekült probléma egy néhány kérdését egyben kívánom megválaszolni. Azt hiszem, hogy itt nem fogunk most megoldásokat találni ezen óriási problémára, de hogyha az elnökségben eh, rugalmasságról van szó a strukturális alapok felhasználásánál, hogy gyorsan reagáljunk, hogy eh, segítsünk azoknak, bármilyen szinten is van erre szükség, ahol óriási problémákkal szembesülnek, azt gondolom ebben egyetértünk, hogy itt eh, nem szabad eltúlozni az adminisztrációt. Miltenborg úr, a holland képviselő. Úgy gondolom, egy kicsit félreértett az agendánkkal kapcsolatban. Én nem mondom, hogy nem dolgozunk hat hónapon keresztül az városi agendán. De úgy gondoltuk a holland partnereikkel, hogy már ők most kézbe vették ezt az ügyet, nagyobb tapasztalatuk van, dolgoztak már régebben ezen az ügyen is, de mi együtt igyekszünk előkészíteni a városi agendát a következő hat hónapra. A munkaerőpiacsal kapcsolatban elmondhatom, igen, jó tapasztalataink voltak. Németország, Lengyelország kapcsán elmondhatjuk, de máshol is, ahol interreg programok működnek, és ahol a munkaerőpiac is működik. Luxemburg tényleg egy jó példa szerintem. És hogyha látni akarják, hogy mi hogyan csináljuk ezt, hogy hogyan oldjuk meg ezt, hogy nap mint nap 170 ezer ingázó érkezik a három szomszéd országunkból hozzánk dolgozni, és nem csak nagy elény Luxemburgnak, hanem óriási problémát is okoz például a közlekedés szervezésben, de a legnagyobb ingázó egység egész Európában szerintem ez a terület, ahol mi vagyunk. E, vagyis, hogyha plusz értékről van szó, mi rendelkezésre állunk, ha más kíváncsi, hogy hogyan tudjuk transnacionális munkaerőpiacon ezt megoldani. És e, igenis, e, ahol 2500-an laktak, ahol én polgármester voltam, ebben településen, és én magam is láttam, hogy milyen nehéz kis és középvállalatok esetében de helyi hatóságok esetében is nehéz, hogy részt vegyünk egy európai projektben. Nagyon nehéz ez. Itt az Európai Bizottságnak is erőfeszítéseket kell tennie, hogy mindenki számára lehetővé tegyék, hogy részt vegyenek. Question de monsieur. Ami pedig a Mazsi úr kérdését illeti, nos igen, valóban az éghajlatváltozás témája az egyik legnagyobb dosszié a luxemburgi elnökség számára. Nem csak a kohéziós politikára gondolok, hanem általánosságban véve is. Nem Európa hibája az, hogyha nem sikerül megállapodásra jutni, más szóval fogalmazva, a francia elnökséggel való együttműködésünk kiváló, Fábiszóral és másokkal is szoros együttműködésben állunk, és folyamatosan kapcsolatot, kapcsolatot tartunk velük, ellátogatunk hozzájuk, és vissza a délutáni ülésre. Nagyon fontos, hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy az akadályokat elhárítsuk. Tehát kétoldalú tárgyalásokat folytatunk az országgal is, de a személyekkel, egyénekkel is. Véleményem szerint az általános tárgyalások mellett megpróbálunk megállapodásra jutni abban a tekintetben, hogy mi a régióknak és az önkormányzatoknak a feladata. Természetesen szükség van egy kötelező érvényű általános megállapodásra Párizsban, de ezen kívül fontos az enyhítés és az adaptációs politika, és ebben, ezekben a kérdésekben az önkormányzatok és a városok a felelősök. Nagyon, nagyon jó volt látni azt, hogy az Európai Bizottság, amely néha nagyon messze van az állampolgároktól, megértette, hogy az éghajlatváltozási politika terén az önkormányzatokra kell összpontosítani, és annak érdekében folytattam eszmecserét a bizottsággal, hogy a polgármesterek gyűlését egy kicsit kiszélít, szélesíthessük, Latin Amerikát is bevéve és más területeket. összevethessük, hogy hogyan működnek ezek a kérdések nálunk, illetve a déli országokban. Fontos, hogy közös stratégiát alakítsunk ki, és így talán minden szinten érvényesíthetjük ezeket, de fontos, hogy a, a stratégiákat ugye a városok és az önkormányzatok tudják megvalós, megvalósítani elsősorban. Nagyon fontos a migráció, a menekültügy kérdése, és természetesen az állam és kormányfők találkozójának eredménye is számottevő lesz ebben a kérdésben. Tegnap a koreperben sikerült megállapodásra jutni, most az intézményi kérdéseket kell megoldani, az inter- intézményes problémát. Azt hiszem, hogy a mi oldalunkról keményen dolgoztunk. Van ez asszony kérdésére reagálva, Azt hiszem, hogy részben már sikerült választ adni erre a kérdésre. Az európai szemeszter zöldesítése, vagy zöldítése, Meg kell vizsgálnunk, hogy a többi dossziénak milyen környezetvédelmi hatása van, gondolok itt, gondolok itt többek között a szociális kohézióra, a gazdaságra, és így tovább. Mindennek van következménye, minden mindennel összefügg, és föl kell ismernünk, hogy jó lenne elkerülni a környezetvédelmi károkat, és nem pedig utólag orvosolni azokat. Ha az európai szemeszterbe ezt bevesszük, és a New Yorki csúcson a fenntartható fejlesztési célokról beszélve jó mutatókhoz jutok majd szerintem, és az európai partnerek, az Európai Bizottság, a parlament feladata hogy megnézzük a 17 fenntartható célt, biztosítsuk itt nem csak a déli országokra vonatkozik ez majd, hanem valamennyiünkre, és az európai szemeszterben ezt a 17 fenntartható célt szisztematikusan fel kéne osztani, fel kéne sorolni. A Bertelsmann alapítvány volt az szerintem elmúlt héten, amelyik eh, egy első kísérletet tett, hogy meghatározzák a 17 célt, és nézzék meg a saját országukat, hol vannak. Nem vagyunk nagyon jók luxemburgiként például, az OECD országok középmezőnyében valahol, én ezt végigolvastam, azt látom, hogy ez meglehetősen konkrét az emberek számára és a politikai tisztségviselők számára is, tehát a, össze az európai szemesztert és a fenntartható célokat valahogy egyházhoz kellene rendelni vagy nem értettem az utolsó kérdést, úr utolsó kérdését. Te úr, vagy kolléganő. Grazie. Chiedevo... Igen, köszönöm szépen. Én azt kérdeztem, hogy ez az elnökség hogyan tervezi végrehajtani a gyakorlatban ezt a híres nevezetes EFSI tervet, hogy ösztönözzék a növekedést és a versenyképességet hogyha vannak már kézzelfogható eredmények. Erre kérdeztem rá. I don't see concrete results yet. Nem látok konkrét eredményeket egyelőre. It was a very honest answer. Köszönöm, nagyon őszinte választ hallottunk. Köszönöm szépen hét kolléga szerepel a listámon, akik hozzá akarnak szólni. Persze korlátozott időkerettel egy percet javaslok a kérdésekre. Kérem, igyekezzenek ezt összefoglalni, hogy államtitkár úr válaszolni tudjon. Parancsoljon kolléganak. Köszönöm szépen. Én is szeretnék visszatérni egy témára. Ez pedig az, hogy a rendeletet újra kellene újra kellene gondolni, hogy nagyobb szerepet kapjanak az államok. Ahhoz, hogy két területi hatóság megállapodásra jusson, ahhoz szerintem nem kell az államoknak megállapodni, megállapodniuk, tehát a bürokráciát kellene csökkenteni egy közös struktúrával rendelkezünk, vannak közös irányelvek, rendeletek, tehát nem fogunk butaságokat tenni, nem, e, itt ebben a helyzetben nem lenne szükség az, a tagállamok jóváhagyására. Aztán a makroregionális stratégia témájában nagyon fontos az éghajlatváltozáshoz való igazodás. Talán erre itt is összpontosítani lehetne. Gondolok itt például a hegyvidéki területekre, amelyek különösen, kitettek, érzékenyek. Köszönöm. Arimón úr következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Kedves luxemburgi barátaim, Belgium keleti részéről származok, közvetlen szomszédok vagyunk, és a napi munkám során EU képviselőként persze sok aktával foglalkozom az ingázók közül. Vannak sokan, akik tőlünk Luxemburgba járnak dolgozni. Itt érzi az ember, hogy az egységes piac működik, vagy nem. Itt egy új eszköz is szóba került, és ez persze nagyon érdekel engem. Itt, aki ilyen aktákkal dolgozik, az ilyenre vár, mint én például és időnként megalapítjuk, hogy az aktával nem tudunk haladni, mert a jogalkotók másra gondolnak, és nincs politikai szándék a megváltozásra. Most erről az eszközről beszélt, a régiók bizottságának bemutatták, ön azt mondta, elképzelhető, hogy mi a dokumentációt megkapjuk? vagy hogy úgy mondjam, egy kicsit éhes maradtam, hogy úgy mondjam, várom, hogy mi jön még itt, akár el tudna mondani néhány konkrét megközelítést, amit módosítani akarnak, hiszen az interreg vonatkozásában ez rendkívül fontos lenne. Köszönöm szépen. Bogovics kolléga a következő kérdéssel. Örültét. Köszönöm szépen, hogy elmondta a prioritásokat a luxemburgi elnökség részéről. Szeretném elmondani, hogy egyetértek ezekkel. Nagyon fontosnak tartom, hogy a városi területeket és a vidéki területeket is egyformán, egyformán fejlesszük. Én Szlovéniából jöttem, több mint 50%-a a lakosságnak a vidéken él, jó az infrastruktúra, most már csak munkahelyekre lenne szükség. Ami az időszerű kérdéseket illeti, ugye a migráció, Észak-Afrika közel-keletről érkező bevándorlási hullám, de az Európai Unión belül is van migráció, hiszen az országok, egyik, egy, bizonyos országokat elhagyják az emberek, és más országokba mennek át munkahelyeket keresve. Tehát itt is van migráció. Úgy érzem, hogyha nem hozunk létre megfelelő körülményeket a vidék számára, és ugyanígy a városok számára, akkor súlyos gondokkal kell majd küzdenünk a jövőben továbbá azon országokra kell összpontosítanunk, amelyek amelyek az Európa felé vezető úton vannak, azaz Európához kívánnak csatlakozni, itt a Balkán térségére gondolok, nekik kell segíteni a stabilizálódásban. Köszönöm, Michel asszony következik. Köszönöm szépen. Tényleg az a helyzet, hogy ambiciózus célt tűztek ki. Külön annak örülök, hogy a területi önkormányzatokat jobban figyelembe vegyék, hogy ezeket bevonják, ez egy fontos cél. Én úgy látom, hogy a régiók bizottsága is részt ebben, Bresszó asszony és én végül is a régiók bizottságában nevelkedtünk, hogy úgy mondjam, és ez egy nagy követelésünk volt, évek óta. Támogatni tudom abban önt, hogy végre konkrét döntéseket, határozatokat hozzanak a menekültügyi helyzet vonatkozásában. Lenne egy kérdésem, ön általában már válaszolt erre, mondjuk a regionális területi kohéziós fejlődés során eh, itt a határmenti régióban, a migrációs politikában nem lenne szükség egy új orientációra. A menekült politika az nem csak arról szól, hogy a jelenlegi helyzetet, ami egy átmeneti helyzet, eh, kezeljük. A migráció integrációt is jelent, hogy hogyan fogadjuk a társadalomban ezeket az embereket, és a határmenti térségekre nézve van-e konkrét elképzelésük erre a területre? Ekrics úr. Um, Köszönöm szépen. Valószínűleg más szempontból közelítem meg a dolgokat. Nézzük az éghajlatváltozást. Először meggyőződésem, hogy mindenképpen valamit tennünk kell ezen a területen. Nézzük, mit jelent ez. Birmingham például nagyobb forgalmi dugó adóra számíthat, hogyha hogyha több gépjárműje lesz, vagy esetleg, esetleg a, a szemétszállításban számíthatunk drágulásra azért, hogy a 2020-as, a 2020-as célkitűzéseket elérjük? Aztán ott a migráció kérdése. Nem tudjuk, hogy meddig folytatódik ez a beáramlás, esetleg az örökké valóságig. Nem tudom, akármilyen jó akarattal lépünk föl, akármilyen jó tervezők vagyunk, hogyan lehet a regionális politikát kialakítani, megtervezni, hogyha nem tudjuk, hogy hány ember lesz mikor, melyik régióban Európa bizonyos részein. Mr. Zeller. A Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm miniszter úr, hogy eljött, és ilyen elkötelezett előadást tartott a kohéziós politika mellett. Mindenek előtt arról van szó, hogy a határokon átnyúló együttműködést állította a középpontba, a hatodik kohéziós jelentésből hiányoltuk ezt a bizottság részéről, de a parlament a saját jelentésében ezt még kiemelte elmúlt héten, vagyis arról van szó, hogy a regionális és kohéziós politikában is egy súlypontot akarunk megjelölni. Itt a megfelelő rendeletekkel kapcsolatban az alapokat megteremtettük a határokon átnyúló szennyvíz kezelés jogilag megoldható lenne, amit ön említett például az új rendelet alapján, hogyha nemzeti szinten nem állítanának nehézségeket azon régiókkal szemben, akik határokon átnyúló együttműködést szeretnék fellendíteni. Szeretném még megemlíteni, hogy a rendelet után ki, alacsony szintű együttműködés van, akik azok között, akik, azok interreget használnak, és akik a megfelelő rendeletet akarják felhasználni a munkahelyek során. Tehát a jogi bázis, a jogalapot kell kibővítenünk szerintem. A harmadik elem pedig az aktuális események azt mutatják, hogy kevésbé áteresztőképesek a határok éppen most, és itt az együttműködésben a szomszédos államokkal. Az Európai Unió ezt a lehetőséget biztosította, és szerintem a, a, be kell vonni ezeket a határmenti régiókat a, az ilyen irányú fejlesztésekbe. A hát Luxemburgban nem ez a helyzet, de máshol ezek időnként gyengébben fejlett területek, nekik is lehetőséget kell kínálni, ez fontos a régiók számára és hogyha az itt leírt utat tovább tudnák vinni, akkor hálásak lennénk. Rorszor. Köszönöm szépen. Rövid leszek. Az államtitkár Kár úrnak én is szeretném elmondani, hogy 24 éveig voltam polgármester egy közepes szintű városban. Tudom, hogy milyen munkát jelent ez. Voltak jó példák, hogy kell, hogy mondjam. És itt a szubszidiaritás elvének alkalmazása is szóba került. Felhívom a figyelmet arra, amit ön is mondott, hogy mit tudnak a települések itt tenni, az önkormányzatok. Ezt jobban figyelembe kell vennünk, hiszen így tudjuk a problémáinkat megoldani. Vonatkozik ez a kis és közepes városok problémájára is. A régióinkban, ahol vannak közepes méretű városok és kisvárosok, ahol ez a multipoláris rendszer létrejön, az mindenképpen hozzá tud járulni ahhoz, hogy számos kérdést megoldjunk. Én azt is jónak találom, hogy a városi térséget ennyire figyelembe vegyük, a vidéki térségeket is jobban figyelembe kell venni. Jó lenne, hogyha itt kohézió jönne létre, e, ez, mert ez többletértéket jelent, mert akkor az Euró 20-as stratégia valóban többletértéket jelent. Novakov úr. Uh, besides most of the colleagues here... Well, uh, sosem voltam uh, polgármester, lehet, hogy ezért látom néha dolgokat másképp. Arról akartam kérdezni az egyszerűsítésről, de egy más szempontból, mint ön biztos vagyok abban, hogyha a hiba rátát alacsony szinten akarjuk tartani, most 2%-nál járunk, itt milliókról beszélünk, és hogyan gondolkodik ön az egyszerűsítésről? Adott esetben nem fog ez ahhoz vezetni, hogy megnövekszik a, a hiba ráta. Igen, ez valóban rövid volt. Köszönöm szépen. Ez volt az utolsó kérdés. Miniszter úr, arra kérem, hogy röviden válaszoljon a rövid kérdésekre. Um, so I, uh, I try my best and uh, the... Megpróbálom megtenni a tőlem telhető legjobbat. Nagyon sok német kérdést kaptam, úgyhogy talán németre váltok. Nos, hogyha az új jogeszközről beszélünk, amit fel akarunk használni most az rendelet mellett, ez nem egy konkuráló, hanem egy kiegészítő eszköz. Biztosak vagyunk abban, hogy ki kell alakítani egy struktúrát a határokon átnyúló koherens eh, működésre, de ez a struktúra önmagában a jogi korlátokat eh, nem szünteti meg eh, a finanszírozásban például. Öt ilyen eszközünk van, Luxemburgban nem tudom máshol, hogy van, de ez ilyen szoftver együttműködést jelent. Most az Interreg nagy régiót kezeljük, ezzel néhány embert alkalmazni tudunk erre, de hogyha holnap azon gondolkodunk, hogy egy közös infrastruktúrális intézkedést hozunk most, Franciaországban is vannak ötletek, stb. Tehát ezt az eddigi eszközzel nem tudjuk megoldani. Itt azt látjuk, hogy az ország, tehát mondjuk egy villamost akarunk a határokon átnyúló módon kialakítani, és mondjuk más szabványra van Franciaországban, mint Luxemburgban. Mit kell ilyenkor csinálni? Akkor a francia parlamentnek egy francia törvényt kell módosítania, hogy ez a villamos át tudjon menni a határon. Tehát ennek az alapgondolata éppen ez. Gresszó asszony. Ebben az esetben azt mondhatjuk, hogy a francia régiók, amelyek részt vennének ebben a villamos projektben, kell, hogy jóváhagyást kérjenek a saját államoktól, hogy ezen villamos projekt esetében átléphetik-e a határokat, tehát nem csak a francia normáknak kell megfelelniük, hanem a luxemburgi szabványoknak, normáknak is. Tehát nincs egy harmadik, nem egy harmadik jogszabályt kívánunk létrehozni, ami eddig semmi, sehol nem létezett, hanem egy olyan szabályt kell érvényesíteni, amely magába fogalja a francia és a luxemburgi törvényeket, szabályokat. Tehát egy például egy ilyen projekt esetében, ahogyan elmondtam, így kell eljárnunk. Ein wenig auf die Fragen von Herr Achimon. úr kérdése. Mm, természetesen eljuttatjuk önnek a dokumentációt, hát már mm, dolgoztunk ezen, előkészítettük a dolgokat. Persze ezt nem tudjuk a mm, saját elnökségünk alatt befejezni, ehhez túl sok az akadály egyelőre, de hasonlóan látjuk ezt. Itt az Európai Unió kialakítana egy keretet, ugyebár, és ez után a 28 európai tagállam, ha akarja, akkor nemzeti szinten alkalmazni tudja ezt a dolgot, és meghatározzák, mely önkormányzatok azok, amelyek egy ilyen rendelkezést használni tudnak, mely területek, Persze világosan látjuk, hogy nem lehet ezt mindenhova kiterjeszteni. Most nyilvánvaló, hogy egy közös projektben a, a, nem tudjuk a munkaidőt a szomszédos országgal teljesen összhangba hozni, mi inkább technikai infrastruktúrára gondolunk, környezetvédelmi problémákra gondolunk, energiatermelés esetén például liberalizálni akarjuk az európai energiapiacot, én azt most nem látom, hogy egy belga szélerőműből hogyan lehetne áramot átvinni Luxemburgba. Milyen tarifával például a belga vagy a luxemburgi tarifán most fél órán keresztül sorolhatnám a konkrét példákat, ahol szükség van arra, hogy haladjunk. Hogyha már Bogavics úrnak akarok válaszolni, azt gondolom, világosan kell megnéznünk nem csak a nemzetközi migrációt, hanem az Európán belüli migrációt is, és itt szeretném elmondani, én egy vidéki térségből jövök, és sajnálatos, hogy a vidéki területeket olyan sokan elhagyják, mert úgy gondolják, hogy a szennyezett városokban van a jövőjük. Most egy kicsit túloztam persze. Úgy gondolom, hogy van itt egy új eszközünk, a harmadik ipari forradalom, az internetes forradalom, új lehetőséget kínál a vidéki térségeknek, a határmenti térségeknek egyaránt. Hogyha szorosan megnézzük a társadalmunkat, akkor két nagy változás történik. Egyrészt a centralizáltból haladunk a decentralizált felé, mondjuk például az energia átalakulás Németországban itt azt látjuk pontosan, hogy ez egy jó példa. Másrészt azt is látjuk, hogy a verseny területről áttérünk az együttműködésről, tehát a sharing economy, a fiatal, hogy fiatal emberek és kevésbé fiatal emberek újfajta módon dolgoznak. Itt hatalmas változások vannak. Ez a két tendencia fontos, tehát a kooperációs és a decentralizációs tendencia óriási lehetőséget jelent a vidéki térségek számára, de természetesen a határokon átnyúló területekre nézve, és ezek nagyon gyakran vidéki térségek, a határmenti térségek, amit egyébként már láttam Luxemburgon is, ami egy kis ország, hogy a gazdasági szereplők, a politikai, politikai felelősök, a civil társadalom képviselői ha nincsenek tudatában azzal, hogy mekkora óriási lehetőséget kapnak, és nem élnek a lehetőséggel, és megint csak a nagyvárosok mozdulnak először, és ők tudnak munka helyet teremteni. Nézzük csak meg Lufthansa például Indiába visz bizonyos vállalkozói tevékenységeket. Milyen lehetne ezt Európán belül is megtenni, Brüsszelből elvinni bizonyos munkákat határmenti térségekbe, stb. Azt gondolom, hogy itt van az európai kohéziós politikának egy területi hatása, amit figyelembe kell vennünk. Ez nem lehet 2015-ben, mint 99-ben, amikor az internet még önmagában alig létezett. Erről beszélek valójában hosszú távú stratégiai vita kell, vízió kell, forgatókönyveket kell kialakítani tudományos számok alapján. Ez nem csak a luxemburgi elnökség feladata lesz, hanem 15 évig tart legalább. Thank you very much. Köszönöm szépen. Most engedjék meg, hogy megköszönjem államtitkár úrnak, hogy eljött hozzánk. Nagyon uh, érdekes eszmecserét folytattunk, és nagyon nagy szeretettel várjuk majd önt legközelebb, és támogatunk minden kezdeményezést, amelyet a luxemburgi elnökség útjára indít. Én tudom, hogy a Regionális Fejlesztési Bizottság tagjai is tájékozódni szeretnének folyamatosan az önök tevékenységéről, úgyhogy köszönjük, hogy eljött.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 colleagues, I ask... Kedves kollégák, megkérek mindenkit, hogy foglalják el a, foglalja el a helyét, mert folytatjuk a szakbizottsági ülést. We have our next guest. Itt van velem a következő vendégünk az ülésteremben, úgyhogy mindenkit kérek, hogy foglalja el a helyét. Let us begin. Kezdjük meg tehát a munkát. Kedves kollégák, bizonyára tudják, hogy Kretú biztos asszony két héttel ezelőtt eljött hozzánk a Regionális Fejlesztési Bizottságba, bemutatta a bizottság jogalkotási javaslatát további finanszírozásra a görögországi kohéziós projektek esetében. Ez egy sürgősségi eljárás volt, és ezért tartottunk rendkívüli szakbizottsági ülést, amelyen biztos asszony is részt vett. Ma azonban biztos asszony más alkalomból érkezett el hozzánk, az Interreg 25. éves évfordulóját köszöntjük. Ezt az eszközt ugyanis 1990-ben hozták, 90-ben hozták létre, és az elmúlt negyed században az európai kohéziós politika második legfontosabb célkitűzésévé nőtte ki magát a 2014-2020-as időszak ban az európai területi együttműködés nagyon fontos, amelynek három fő csapás iránya van, a határokon átnyúló, a nemzetek feletti, illetve a régiók közötti együttműködés, és az Európai Unió lakosságának 37%-át érintik azok a projektek, amelyek a határok menti régiókkal foglalkoznak. Az Interregben 28 EU-s tagállam, 3 EFTA ország, Norvégia, Svájc és Liechtenstein, valamint 6 csatlakozó ország és 18 szomszédos ország vesz részt és a programot az ERDF-en keresztül finanszírozzák, bár a költségvetése kicsi, kevesebb, mint a teljes kohéziós költségvetés 3%-a, mégis több ezer projekt állampolgárok millióinak életét változtatta meg, hidat épített állampolgárok, emberek és szervezetek közé. Ezért azt hiszem a biztos asszony majd sikertörténetről beszélhet itt nekünk, ennek a régóta tervezett eszmecserének a során, és én azt javaslom, hogy először hallgassuk meg majd az ő bevezetését, de legesleg először egy rövid kisfilmet nézzük meg, amelyet az Európai Bizottság hivatalai készítettek az Interregről. Azt hiszem ez egy nagyon jó bevezető lesz, mielőtt biztos azt, hogy meghallgatjuk. Well, resilience is key to success. It's the ability to see problems not as barriers, but as mere hurdles or obstacles to overcome.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 see, it, you see, it was a very short movie. Nos, nagyon rövid volt ez a kis film, de valóban a sikertörténetről szólt. És van még egy jó hírem. Az időnkből egy picit veszítettünk ma reggel, viszont egy óráig folytathatjuk az eszmecserét ma délután a délelőtti ülés megszakítás miatt, tehát már át is adom Korina Krecu biztos asszonynak a szót, hogy eh, szólhasson az Interregről. Köszönöm szépen, Tóbi. Elnök asszony, nagyon örülök, hogy itt lehetek ma önök között. És nagy megtiszteltetés az a meghívás mindig, hogy eljöjjek a Regionális Fejlesztési Bizottságba, és az Interregről, az együttműködés támogató eh, projektről beszéljek, amely a regionális politikát támogató legfontosabb eszköz. De tegnap természetesen én is részt vettem Luxemburgban azon az ünnepségben, amelyen az Interreg 25 éves fennállását ünnepeltük, és találkoztam sokakkal, akik az Interreget lehetővé tették, az Interreg eszköz működését lehetővé tették ezekben az években. Ebből a rövid filmből is láthattak néhány kiemelkedő eredményt, amelyet sikerült elérni. Sikerült elérni. Tehát én szeretném megköszönni mindazoknak, akik az Interreggel kapcsolatban dolgoztak, vagy bármilyen más együttműködési kezdeményezésben részt vettek, mert itt most már egységesebb Európa jött létre, ahol a különbségeket értékelik, és a sokszínűség pedig erősségként szerepel az együttműködésben. Elnök azt, hogy nagyon helyesen mondta, hogy már a, hogy 1990-ben vezették ezt be, hogy az egységes piac működésének a beindításakor bizonyos érintett régiókat, hátrányosan érintett régiókat egy picit kompenzáljanak. Az Interreg nevet azt hiszem nagyon sokan ismerik a nyugat-európai országokban, de Közép-Európában, Kelet-Európában ez a név még nem olyan régóta ismerős a mi számunkra. Viszont nagyon hasznos, és segít minket abban, hogy a, nem, a közelmúlt történelmi eseményei okozta sebeket begyógyítsuk, és közösen dolgozzunk tovább a jövőn. Fontos eredményeket ért el az Interreg, és itt meg kell említenem, hogy tette mindezt az Európai Parlament lelkes támogatásával. Nagyon aktuális erről most beszélni, a főbb eredményekről, ugyanis rendkívül fontos az Interreg, és azt hiszem, hogy semmit nem veszthetünk el a mostani napokban, mindenre szükségünk van. Az első legfontosabb elem a bizalom. Több ezer Interreg projekt indult be, amely a megbékélést segítette és megteremtette a bizalmat a felek között, amely az együttműködés előfeltétele. Az én véleményem szerint sajnálatos, hogy vannak olyan hangok, amelyek nem értenek egyet azzal, hogy a közös problémákat csak együtt lehet megoldani, és csak úgy, hogy tiszteletben tartjuk valamennyi emberi lény méltóságát, és toleránsak vagyunk a legkiszolgáltatottabbak irányában, természetesen közös biztonságunkat továbbra is vigyázva, és hazánkat védve. A szomszédok és ezt tegnap is elmondtam a biztosok kollégiumában is, hogy a szomszédok olyanok, mint a családunk. Nem biztos, hogy meg lehet őket választani, de együtt kell velük működni, ugyanannál az asztalnál ülve megoldást keresve a problémáinkra. Én mindig nagyon szomorú vagyok, amikor azt látom, hogy szomszédos országok nem tudnak egymással együttműködni, hogy nem tudnak közös, sürgős problémákat megoldani, olyan problémákat, amelyek valamennyiünket érintenek. érintenek. A második dolog az összekapcsolás erősítése. 3500 projektet finanszírozott az Interreg, a határokon átvezető utaktól kezdve a hidakon át mindenig ez segítette a határokon átvaló közlekedést, hozzáférést. A harmadik komoly eredmény az egészséges környezet megteremtése. A spanyol és a francia határon megvalósult nagyon jól felszerelt kórház, egy olyan projekt, amelyet a kisfilm is bemutatott, az egészség védelme, tehát az egészséges környezet egy fontos célkitűzés, amelyet sikerült elérni. Azt hiszem büszkék lehetünk az ilyenfajta infrastruktúrára, amely létrejön. És a Pireneusokban létrejött kórház több ezer embert lát el Spanyolországból és Franciaországból is. A kockázatok megelősítése és a védelem a negyedik fontos eredmény a folyók, a szennyezés, a tűzesetek, az áradások nem ismernek határokat. Teljesen mindegy, hogy ember okozta vagy természeti katasztrófáról van szó. Ezek valóban nem ismerik az, a határokat a Duna áradása, vagy az Alpokban bekövetkezett tűzesetek során felismerhettük, hogy sokkal hatékonyabban oldjuk meg a problémát, hogyha a határ mindkét oldalán együttműködnek a felek, összedobjuk az eszközöket, és közösen sietünk a, az érintettek menekítésére. Az Interreg emellett még ahhoz is hozzájárulhat, hogy a főbb mai kortás kihívásokra reagáljunk, a migránsokat is támogathatjuk a segítségével, vagy a munkanélküliséggel küzdő állampolgártársainkat. Az Interregnek hála most már rengeteg projekt kap politikai és pénzügyi támogatást. Most több mint 100 Interreg program zajlik, és 10 milliárd euró áll az elkövetkezendő években ezeknek a rendelkezésére. Azt is tudjuk természetesen, hogy van bőven tennivaló házi feladat. Rengeteg még mindig az akadály, sokszor administratív vagy jogi jellegű, amely bonyolítja a hozzáférést és akadályozza a határokon átnyúló tevékenységeket. Mandátumom idején az egyik fontos prioritás az, hogy konkrét javaslatokkal segítsem ezeknek az akadályoknak a lebontását. Online nyilvános konzultációt fogunk indítani a jövő héten. Itt valamennyi európai állampolgár véleményt mondhat szeptember 21-től december 24-ig. Három hónapos Nyilvános konzultáció gyűjti tehát össze majd a véleményeket. Kedves Fejlesztési Bizottsági, Regionális Fejlesztési Bizottsági tagok, remélem, hogy számíthatok önökre nem csak az együttműködésben, hanem abban is, hogy jó ötleteiket továbbítják felénk, hogy beszélnek az interregről, hogy ösztönzik az üzletembereket és a határmenti szervezeteket, hogy osszák meg a határon átnyúló együttműködéssel kapcsolatos tapasztalataikat európai szinten önök is nagyon jól ismerik a határokon átnyúló együttműködés akadályait a saját választókerületükben, kérem, hogy erről tájékoztassanak bennünket. A makroregionális stratégiákról hadd szóljam annyit, hogy szeretnék Jakovcsics úrnak köszönetet mondani az Adriatika Unióról készített jelentéséért, erre majd visszatérek néhány perc múlva. A makroregionális stratégiákat újfajta együttműködési megközelítés alapozza meg, a területi együttműködésen nyugszanak, az elmúlt két évtized, több mint két évtized tapasztalatain, a stratégiai kereteken belül a résztvevő országok együttműködése, megáll, együttműködése alapján hosszú távú célkitűzéseket érnek el. A közös lehetőségeinkre és potenciálunkra építünk ilyenkor, és kiegészítjük a hagyományos területi együttműködési eszközt. Miért? Azért, mert a reálgazdaságban lesz így könnyebb a beruházás. Például a karbongazdaság megújítása, az intézményi kapacitás bővítése, a transnacionális partnerségi kapcsolatok kialakításával. Több különböző forrásból lehet támogatásokat összekombinálni, európai alapokból, és így tovább. A transnacionális projekteket is könnyebb így feltérképezni, és ezek esetleg Juncker úr új tervéből is részesedhetnek. 2009 óta elfogadott projektek nagyon sikeresek, és a tagállamok kérésére a bizottság több makroregionális stratégia végrehajtását támogatta, illetve koordinálta. A balti országokban és a Duna környékén már nagyon jó eredmények vannak. Az Adriatika stratégiát tavaly fogadták el, és fontos kihívásokkal küzd ez meg és végül, de nem utolsó sorban az Alpok régiójára vonatkozó stratégiát is megemlíteném, ez majd jövőre hozza meg gyümölcsét, júliusban fogadták el. A beindított mechanizmusok természetesen mindig az adott régió előtt álló kihívásokat célozzák. Jakov Csicsúr úr ajánlásait megköszönöm, ő az EU Adriatika stratégiájával kapcsolatban készítette el a jelentését, és ezt is ma délután vitatják meg. A résztvevő országoknak szüksége van administratív erőforrásokra és egyéb erőforrásokra, hogy végrehajtsák a stratégiákat. Mondom még egyszer, hogy a tagállamok kifejezett kérésére születtek meg ezek a stratégiák, a bizottság számára nagyon fontos volt mindez, de a tagállamok számára is fontos, hogy magukénak érezzék ezeket a stratégiákat. A nemzeti kormányok ugyanis kiemelkedő szerepet játszhatnak itt, tájékoztathatják az állampolgáraikat, a belpolitikában aktív szereplőket a stratégiáról, és természetesen, természetesen jogalkotási eszközeik is a kezükben vannak, hogy a nemzeti politikákat, beruházási terveket és programokat a stratégia céljaihoz igazítsék. Ez azt hiszem még relevánsabb a tagjelölt, illetve a potenciális tagjelölt országok esetében. Én tudom, hogy miután Juncker úr bejelentette, hogy politikai döntés az, hogy a bővítést most nem folytatják az ő mandátuma alatt, tudom, hogy a, a tagjelölt országok csak ezen a kereten belül tudnak segítséget kapni, és ezért nagyon fontos, amit itt teszünk. Az Adriatika esetében négy tagállam, illetve négy nem tagállam működik együtt. Egységes keretekről van itt szó, az összes külügyminiszter le tud ülni együtt ugyanahoz az asztalhoz, és eszmét tud cserélni egymással. Azt hiszem erkölcsi kötelességünk is, hogy ezeknek az országoknak a hovatartozás, érz, hovatartozás érzését megteremtsük, és jövőt nyújtsunk számukra, bizt, bizt, ö, reményt nyújtsunk számunkra a jövőre nézve. Hölgyeim és uraim, azt hiszem, elengedhetetlen, hogy ezeket a projekteket sikerre vigyük, ehhez adminisztratív kapacitásra is szükség van, hogy a jó elképzelésekből aztán valóda, valóság szülessen, kézzelfogható eredmény nem kerülhetem meg azt, hogy a menekültek helyzetéről szóljak. Juncker úr is kihangsúlyozta a beszédében, hogy a legfontosabb prioritás a menekült válság kezelése. Itt a humán, humanitásról, az emberi méltóságról van szó, de Európában egyébként a történelmi igazságosság is felmerül, hiszen Európában szinte mindenki menekült volt. Én jó magam is menekült vagyok, Kisinyovot elhagytuk a családommal, amikor az orosz csapatok bevonultak, és nagyon igyekeztünk azon, hogy a román identitásunkat meg tudjuk őrizni. Tehát készen állunk arra, hogy az európai strukturális és befektetési alapok segítségével támogassuk ezeket a személyeket. 20 milliárd euró az ERDF-ből a növekedési intézkedéseket, szociális integrációt támogatja a legális migránsok esetében is. Például lakhatás, gyermekellátó hálózat, városi térségek átépítésére való támogatás. Megpróbáltam feltárni azt is, hogy az ilyenfajta intézkedések hogyan használhatók ki az új programokban, ugyanis most komoly kihívásokkal nézünk egybe, nézünk szembe. A gazdasági válság, a menekültek érkezése, mind-mind csak abban erősített meg bennünket, hogy együtt sokkal erősebbek vagyunk. Tehát nem kevesebb, hanem még több együttműködésre van szükségünk, nem kevesebb, hanem még több Európára. És a területi együttműködés megerősíti az uniót. Remélem, hogy számíthatunk az önök támogatására és elkötelezettségére. Együtt meg tudjuk oldani ezeket a kihívásokat. Köszönöm, és kíváncsian várom a vitát. Köszönöm szépen. Nagyon kedves beszéd volt. Szokásainknak megfelelően különböző kérdéseket, álláspontokat hallgatunk meg. Először a frakciók koordinátorai következnek. Nisztelrooy úr, köszönöm szépen. Egy kicsit úgy érzi magát az ember, mint egy családban, amikor ugye, itt van torta van, na, ugye kép van a tortáról, mint születésnapokon szokás, mindenkivel megosztjuk, de rendes tortánk nincsen, valós tortánk nincsen. Jó, képen van meg, oké. Okay az ember tényleg így érzi magát, mert a 90-es években miniszter voltam, és sok tapasztalatot szeretünk a, hat, a régiók közötti együttműködésben, aztán foglalkoztam ezzel a szakmai karrierem során is. Emlékszem, hogyha a parlament mondjuk hangsúlyozta a kohéziós politikának ezt a részét, és jól emlékszem, jó néhányszor előfordult, növekedett a pénz, a tanács javasolta, hogy többet költsünk erre, és van egyfajta koalíció ezen a területen, és osztom is az ön üzenetét. A második pont, valóban négy pontot mondok, majd a második dolog, tehát a területi együttműködés, ez így rendben van, ez úgy van, ahogy ön mondta, de e mögött a területi kohézió mögött van valami, ami csúszik visszafelé. Hogy nézzük meg a jelentéseket, a parlament a saját jelentésében ezt hangsúlyozta is. A hetedik kohéziós jelentésben ez egészen másképp lesz, ezt ígéretet tud erre tenni. A területi kohézióval kezdtük valamikor, a harmadik fő fejezet volt a szerződésben a gazdasági, szociális és területi kohézió, ez csúszik el, csúszik visszafelé, pedig ez hozzátartozik az egészhez. Miért van ez? Hogyan tudjuk a nagy kihívásokat kezelni, amelyekkel szembesülünk Európában? Sok ilyen van. A területi kohézió hogyan tud ehhez hozzájárulni dimenzióként? Ez egy olyan pont, amin dolgoznunk kell. A harmadik pont a menekültekkel kapcsolatos megközelítés teljesen jogos, ez egy elég széles téma. Tehát ma délelőtt is beszéltünk erről, rugalmasságot várunk el azon országok vonatkozásában, akik most szembesülnek vele, és hát persze mások később szembesülnek majd vele, és még akkor is, hogyha Görögország javaslatát eh, megnézzük, azt mondjuk, hogy a társfinanszírozást elveszük. A néppártom, az én frakcióm azt mondta, ah, hogy rendben jó, egy ilyen eh, jó javaslat ez. Vegyük, el, vegyük ki a társfinanszírozási igényt Ön is mondta, van lehetőség erre, miért nem lépünk fel így, ez nem kerül pénzbe, és hogyha az országot támogatjuk vele, miért ne tennénk meg? Itt várunk önöktől új javaslatokat a társfinanszírozással kapcsolatban. A következő egy aktuális dolog. Tegnap az Európai Bíróság döntését kaptuk meg, a közbeszerzés teljesítményéről van szó. Az eredmények nem voltak jók abban a négy országban, amelyet vizsgáltak. Legközelebb, ha jön eljön közénk, egy dokumentumot tudnának készíteni, hogy beszéljünk erről a témáról. Ez egy ex-ante kondicionalitás, hogy le tudjuk állítani, hogy bizonyos országokban pénz folyjon, hogyha ezt indokoltnak tartjuk. Ez egy jó pillanat szerintem. Köszönöm szépen. Ugye szokás szerint ez így van, hogyha találkozunk a biztosan, annak vége rögtön megkezdik a következőt előkészíteni. Krél asszony, köszönöm szépen. Elnök asszony, biztos asszony, gratulálni szeretnék a 25 éves eredményes munkához az Interreggel. Én száz vagyok. Egy olyan régió, amely 1990 óta vehet részt az Európai Unió keretei között a határokon átnyúló együttműködésen és száz ország a régió méretéhez képest nagyon hosszú határral rendelkezik Lengyelországgal és Csehországgal, és azt gondolom elég jól látom, elég jól kiismerem magam abban, hogy milyen gondjaik vannak az ott élő embereknek egy ilyen határmenti régióban, és itt tényleg köszönetet akarok mondani azoknak a polgároknak, egyesületeknek, városoknak, községeknek, amelyek a határokon átnyúló együttműködésbe életet lehelnek akik például két nyelvű, közös német cseh óvodát nyitottak, amikor még nem írták alá az államszerződést ezzel kapcsolatban, amikor nem volt még világos, hogy mindenki biztosítva lesz, hogyha átlépi a határt, vagy a mentőszolgálatok a határokon átnyúlva működnek, Csehországból vagy Szászországból indulva segítenek nem is tudják, hogy baleset esetén van-e biztosítása annak, akit ellátnak, stb. Ezek az emberek figyelmeztetnek bennünket arra, hogy dolgozunk ezen, és ne az államszerződések megvalósításáról beszéljünk, hanem ténylegesen történjék a dolog. Ezt azért mondom, Utóbb még akár ezt megbeszélhetjük a luxemburgi elnökséggel folyó vita keretében. Szerintem, hogyha ez így nem működne kint a helyszínen, a terepen, akkor nem lett volna olyan sikeres ez a történet. Itt van egy kérés, amit ezért megfogalmaznék a bizottsághoz. Ön is elmondta, hogy létrehoznak egy bizottságot, amely az egyszerűsítés, a bürokrácia leépítésére szolgál a strukturális politikán belül, az alapokon belül. Kérem, keressenek utat arra, hogy kis egyesületek, kis közösségek egy egyértelműen bürokráciamentes együttműködését teszik lehetővé, ahol nincs szükség arra, hogy végtelenül hosszú kérelmeket írjanak, nem tudom hány vizsgálattal csak azért, hogy a határokon átnyúló együttműködés gondolatát erősítsük, mert ez nem kerül gyakran sok pénzbe, így tudjuk ezt igazán támogatni. Reméljük a parlament követi is, azt elmondjuk a számvevőszéki embereknek, hogy nem kell minden filmnek minden szabályt a legalaposabb megvizsgálni egy 5000 eurós projektben, hanem azt kell megnézni, hogy tényleg dolgozunk a helyszínen, és akár hiba is történhet, ez egy emberi dolog ilyenkor, és a számvevőszék eh, ne azonnal roncson rá ezekre az emberekre, hogy fizessenek vissza pénzeket. Eh, itt tényleg az emberek személyes elkötelezett munkájáról van szó. A menekültekről már beszéltem, örülnék, hogyha rugalmasak tudnánk lenni, hogy azok az emberek, akik hozzánk jönnek, jobban integrálódhassanak, hogy elhelyezzük őket, és megkapják a megfelelő lehetőségeket és hogyha lehetőség van, akkor strukturális alapot nem csak az EFS-t, hanem az F más alapokat is felhasználjunk, és akkor rugalm. Én azt szeretném, ha úgy összességében a következő hónapokban, években egy rugalmasabb együttműködés jönne létre. Tomasics asszony parancsoljon. Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy hangsúlyt fektetett a bizalom kiépítésére, hiszen bizalom nélkül semmit nem lehet létrehozni. Volt kommunista országból érkezvén, azt hiszem érthető lesz a kérdésem, ami a következő. Sajnos ezen országokban nagyon sok minden attól függ, hogy milyen párt van hatalmon, és az hova tartozik. Az átláthatóság nem ismerve ezen országoknak. Nagyon gyakran a gazdálkodók, a halászok nem tudják, hogy mi történik, és akkor, amikor valamilyen esemény már bekövetkezett, akkor a hatalmon lévők ezt kihasználják. Tehát a bizottságon belül van-e egy olyan intézmény, amely összefogja ezen embereknek a véleményét, hiszen a kormányok ezt nem fogják megtenni. Nagyon gyakran azt mondják, hogy a bizottsághoz intézett panaszokra semmilyen reakció nem érkezik. Akik átláthatóságot szeretnének, kihez fordulhatnak, hova menjenek? Evo, neću se nadovezati na gospođu Tomašić, jer sam ja dio vlasti. Jakovcsis képviselő, köszönöm szépen. Én a hatalmiákhoz tartozom Horvátországban, úgyhogy ellentétes lesz a kérdésem, mert nem követtem az előző kérdést, de azt elmondhatom, hogy Tomasics asszonyjal jó az együttműködésünk. Én örömmel nyugtázom az Interreg programot, nagy elismeréssel adózom, ugyanúgy, ahogy az előttem szóló, kiváló tapasztalataim vannak ezzel a programmal. 30-40 programot sikerült megvalósítanunk, én személy szerint is felügyeltem ezt, akkor, amikor az isztriai régiónak a vezetője voltam. És azt kell, hogy mondjam, hogy a szlovén és olasz, olasz partnerekkel való együttműködés révén gyorsan és jó, te, jól megtervezett formában járhattunk el. Az Interreg az egyik legfontosabb pillér az ön munkájában. Egy javaslattal szeretnék élni, amely lehet, hogy esetleg újszerű. A határon átnyúló együttműködés mellett jó lenne, hogyha létrehoznánk együttműködést olyan régiók között is, amelyek nem szomszédosak egymással, nem szomszédos országokról van szó, hiszen regionális szinten Érdekes lenne ez az együttműködés mondjuk olyan országokkal, amelyek nem tartoznak az EU-hoz, és nem határmenti országok, tehát nem szomszédos országok, hanem esetleg mondjuk ezer vagy több kilométer távolságban helyezkednek el, mégis esetleg érdeklődnének az együttműködés iránt. nem is olyan régen hallottam erre vonatkozó kérelmet, illetve igényt olyan régiók részéről, amelyek nem tartoznak az EU-hoz, olyan régiókkal kívántak volna együttműködni, amelyek az Európai Unió tagjai, illetve részei. Szerintem érdemes lenne az ilyen jellegű együttműködést támogatni. Ami pedig a makroregionális együttműködést illeti, véleményem szerint nagyon sokat teendünk ezen a területen. Ahogyan ön is elmondta, tisztelt biztos asszony, az Európai Unió adriai térségi, térséggel foglalkozó jelentéstevője vagyok, és ilyen minőségemben különbözőséget tapasztalok az itt ülők között, különböző véleményen vagyunk. Tudnunk kellene, hogy mit szeretnénk létrehozni a makrorégiók létrehozásával, mi a parlament szerepe, illetve mi az elvárás a parlamenttel szemben. Hiszen a ma által megszavazandó dokumentum előkészítésekor a különböző véleményeket összegyűjtettem, illetve fontosnak tartom, hogy ezek megfelelően begyűjtésre kerüljenek, meghallgatásra találjanak a kohézió érdekében. És végül a menekültügyi válság most már eljutott Horvátországba, és az elmúlt 24 órában 5600 bevándorló, illetve migráns jutott be Horvátországba. Horvátország fogadta ezeket, mint, mint az országok nagy többsége leszámítva azt az országot, amely falat húzott, tehát nálunk befogadtuk ezeket a menekülteket, illetve lakhatást biztosítunk számukra. Szerintem, szerintem ez a helyes út, azonban nem tudunk sokáig kitartani, hogyha nem kapunk segítséget az Európai Uniótól, tehát ezt kérem öntől, segítsenek Horvátországnak, mert a helyzet bizony egyre súlyosbodik, egyre több menekült éri majd el Horvátországot, és így nehezebb helyzetbe kerülünk. Köszönöm. Madame la Présidente, euh, merci. Tisztelt euh, biztos asszony, elnök asszony. Sokan vagyunk olyanok, akik euh, üdvözlik az Interreg programot, és boldog születésnapot kívánnak neki, ugyanúgy, mint mint amikor valakinek, egy személynek kívánunk boldog születésnapot, akkor egy kicsit szomorúak is vagyunk. Nos, ugyanezt látjuk az Interreg esetében, hiszen ebben a pillanatban falak emelkednek az Európai Unión belül, és ez pontosan ellentétes az Interreg program szellemiségével, amelynek célja pontosan a határok elhárítása, a falak lebontása, és az együttműködés megerősítése a régiók között. Ez azt jelenti, hogy természetesen lépnünk kell, intézkedéseket kell hoznunk a jelenlegi menekültügyi válság kapcsán. Ez a szolidaritás mércéje, Európai Uniós szintű mércéje. Ez egy új kontextus, és ebben a kontextusban kell konszolidálni az Interreg programot, amely ö, éllovasként lépett föl, és egy víziót vázolt. Óriási a kihívás előttünk, ön is beszélt az éghajlatváltozásról, a természeti katasztrófákról, az egészségügyi problémákról, kihívásokról, tehát rengeteg kihívás áll előttünk, és ezek globális választ követelnek Európai Uniós szinten, államok és régiók összefogásával. Aztán a második megjegyzésem, nagyon sokszor beszéltünk már közösen erről, ez nem más, mint a szigetek és a periférián levő régiók védelme. Nagyon fontos, hogy ők is részesüljenek az Interreg által adott lehetőségekből, illetve a határon átnyúló együttműködésből volt némi előrelépés, illetve rugalmasság került a rendszerbe a tárgyalások eredményeképpen, de szerintem tovább kellene lépni, mert még mindig azt látjuk, hogy óriási potenciál vár kiaknázásra ezen a területen. És még valami, osztom Jakovics kolléga véleményét, aki elmondta, hogy tovább kellene lépnünk, együttműködést kell ö, engedélyezni olyan régiók között, amelyek nem feltétlenül ö, határosak egymással. Köszönöm. Köszönöm, Van asszony következik. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt az elkötelezett felszólalást Európa mellett, a több Európa mellett. Azt hiszem, hogy a menekült ügyben tényleg ki kell állnunk egy próbát, és a kohéziós politika nyilvánvalóan szerepet kell, hogy játszon ebben, nem feltétlenül a területi, hanem a szociális kohézióban, ez egy közösségi cél, ami pedig a kohéziós politika elképzelését illeti ebben a kérdésben, el kell, hogy mondjam, nem tartom jó ötletnek, hogy a strukturális alapokat szankciós mechanizmusokra használjuk fel, szankciós mechanizmusokra, ez visszaélés ugyanis, ugye szankciókra van a hetedik cikk például, és más cikkek a szerződésben, és itt a kohéziós politikáról van szó, a kohézióról van szó, ez erre szolgál, nem pedig egy damoklész kardként lebegjen az államok között, ha nem megfelelően viselkednek, ezt el akartam mondani, sokkal fontosabb, és ez itt van egy konkrét elképzelésük arra vonatkozóan, hogy ezt gyorsan végrehajtsuk. Az előttem szóló Krén asszony is említette a strukturális alapok, a regionális alap és a szociális alap esetleg felhasználható arra, hogy intézkedéseket hozzunk az menekültekre vonatkozóan ott, ahol szükséges, tehát a határmenti régiókban. Ez számunkra nagyon fontos lenne, és eh, egy megfelelő, fenntartható hozzájárulás lenne a kohéziós politikán belül, hogyha a menekült kérdést akarjuk, a válságot akarjuk kezelni, ami pedig az interreget illeti a területi együttműködést illeti. Ez egy egyértelmű, pozitív példa az európai többletértékre, és tényleg az európai polgárok hasznára válik. Itt a partnerségi elv javítására hogyan gondolnak a határokon átnyúló programoknál. Itt nem csak a helyi önkormányzatokat, hatóságokat, hanem a szociális partnereket, a civil lakosságot is be kéne vonni, hogy a partnerség elve elképzelik. Aztán az utolsó kérdésem a pénzügyi kerettel kapcsolatban csökkentették a területi együttműködés költségvetését. Hogyan lehet biztosítani majd azt, hogy itt kielégítő forrás áll rendelkezésre erre a területre? De Mata. Köszönöm szépen. Biztos asszony, köszöntöm, örülök, hogy ismét körünkben van. Van a kollégám, hivatkozott a partnerségi megállapodásokra, az előbb, és valóban a 2014-től 20-ig tartó időszakra vonatkozó programozási időszakkal kapcsolatos rendeletekben szerepel, hogy ne legyenek a partnerségi megállapodások részei az ilyen projektek, de a partnerségi megállapodásnak el kell magyaráznia, hogy az európai területi együttműködéssel milyen a kapcsolat. Tehát az a kérdés, hogy mi az ön véleménye és a főigazgatóság véleménye. Vannak-e problémák a koordinálással, és mit lehetne tenni annak érdekében, hogy javítsuk a működtetési kereteket, és tudván azt, hogy a szociális és gazdasági partnereket az érintett régióban nagyon hasznos bevonni a munkába. Köszönöm szépen, kedves kollégák! 11 további kérdés van hátra a képviselők kérni Kívánok, Igen, Mászkor úr, már ön is rajta van a listán. Tehát én azt szeretném kérni mindenkitől, hogy nagyon röviden fogalmazzon, egy percben tegye fel a kérdését, így talán mindenki fel tudja tenni a kérdést, és biztos hogy válaszolni is tud. Ári Manúr kezdi. A prezidentin... Ähm Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony. Szerintem nem kell magyaráznom, hogyha valaki a határ mentén nő fel, akkor igenis harcosa az Interreg jellegű programoknak. Szeretném azt is elmondani, és ugyanazt mondom ezzel nagyjából, amit Krél asszony, hogy számos kérelmező panaszkodik bizony, mert arról van szó, hogy az Interregen belül, meg más programokban is nem fognak részt venni, mert egyszerűen túlzott bürokráciával, adminisztrációval jár. Más kollégák is ezt mondják, mantrázzák, hogy túl sok az adminisztráció. Megkérhetem-e önöket arra, hogy mondják el, én mit mondjak ezeknek az embereknek, mit ígérhetek nekik, hogy továbbra is részt vegyenek ilyen projekteken, és hogy rövid távon ezt kezelni tudják. Ön konzultációt említett, de egy konzultáció nem lesz elég arra, hogy meggyőzzük ezeket az embereket, hogy részt vegyenek ebben a támogatási időszakban. Kis lépésekről van szó, kis településekről, kis egyesületekről. Hogyan tudom rávenni őket, maradjatok benn. Köszönöm szépen. Az a Bogovics úr a következő kérdéssel két kérdésem van. Az egyik a menekült válsággal függ össze. Nagyon támogatom, amit Van Nisztorúj úr, a koordinátor mondott. Ugyanezt a megközelítést kéne alkalmazni a menekült válságban, mint annak idén a görög válságban. Gyors megoldásokra van szükség. Valamikor polgármester voltam, és határokon átnyúló projekteknél voltak nehézségek persze, de a probléma most az, hogy eh, határokon átnyúló projektek nehezebben működnek a menekült válság miatt. Mit tudunk itt tenni? A másik pedig az adriai stratégia, négy ország vesz részt, Bosznia, Hercegovina, Albánia, és ők nem EU tagok. A területi keret befogadja Macedóniát és Koszovót is ez a kérdés. Az, a nyugat-balkáni országok előcsatlakozási segítségét is meg kéne vizsgálni, hogyan látja itt a kohéziós politika lehetőségét. Ezek az államok is pénzeket kaphatnak a kohéziós alapból, mint például a korábban erre volt lehetőség. Novakov úr, a következő kérdés. Kett 2007-2014 közötti programozási időszakban majdnem 6000 projektet finanszíroztak az Európai Bizottság részéről határa átnyúló programokban. A legnagyobb hatása ennek a szegény területeken volt, nekik van a legtöbb problémájuk, alacsony az adminisztratív kapacitásuk, és szociális, gazdasági problémák is felmerülnek. Például Romániában, Bulgáriában mi nem vagyunk Schengen része, és ez nyilván nem segít abban, hogy a kedvezményezettek határokon átlépjenek. És különböző eljárások és administratív terhek is jelentkeznek a határ mindkét oldalán. Itt egyszerűsítésre van szükség. Hogyan gondolja ön? hogyan tudjuk ezt egyszerűsíteni, hogyan tudunk standard eljárásokat kialakítani, amelyek működnek eh, a határ mindkét oldalon, a határokon átnyúló eh, programok vannak. Köszönöm szépen. A következő Hetman úr. Chciałem bardzo serdecznie po pierwsze podziękować e, za tą e, debatę o tej niezwykle... Köszönöm szépen a vitát, e, ez egy nagyon fontos kezdeményezése csak az emberek 31%-a él határokon átnyúló régióban, de az uniós finanszírozás itt külön szerephez jut. A nagy kérdés az, hogy hogyan látják a kelet-közép-európai országok helyzetét. Szeretném elmondani, hogy az interek keretében további információkra van még szükség. Azt szeretném megkérdezni, biztos asszony, vannak-e elemzések a hatékonyságot tekintve az együttműködésben az e TVZ keretében itt a határokon átnyúló együttműködésre. Itt szerintem hasznosan kéne kihasználni az eszközöket a határokon átnyúló együttműködésben. Itt különböző városokban, Európában úgy vélem nagyon eltérő a helyzet, azt hallottam, hogy még mindig vannak akadályok, ezeket meg kell szüntetni. Ezért azt szeretném megkérdezni, és azt szeretném kérni, hogy bízzon jobban azokban, akik a programokat átültetik a gyakorlatba. Rengeteg dokumentáció van, projekt, anyag, stb. És szerintem van egy monitoring bizottság, amelyik az ország, az egyes országok képviselőit magába foglalja, és az Európai Bizottság embere is jelen vannak. Azok, akik a helyszínen vannak, azok tudják a legjobban, hogyan lehet az akadályokat megszüntetni. Az adminisztráció mit tehet, a közigazgatós, igazgat, közigazgatás, stb. Egyelőre túl hosszú az út, az emberek elveszítik a reményt gyakran arra nézve, hogy valamit meg lehet csinálni abban bízom, hogy az Interreg a jövőben a határokon átnyúló régió potenciálja kell, hogy építsen. Köszönöm szépen, sajnos kevés időnk van, nem marad idő különben, akkor a biztos asszony válaszára. köszönöm szépen elnök asszony. Biztos asszony, megpróbálom betartani az egyperces hozzászólási időt, ahogy kértek tehát nem fogok most hivatkozni konkrét dolgokra az Interreg 25. születésnapja kapcsán, és arról, hogy mennyire fontosak a határon átnyúló Interreg projektek. A migrációs válsággal Gal kapcsolatban szeretnék néhány kérdést feltenni, biztos asszony. Hogy... milyen szerepet játszhat a, ez a politika, és a szociális alapok, strukturális alapok hogyan tudják segíteni a munkánkat a migrációs válságban. Köszönöm szépen, Monszkó úr következik, mondja az elnök asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony. Nagyon örülök annak, hogy megünnepelhetjük az Interreg 25 születésnapját. Nekem is van ebben feladatom, illetve követem azokat a projekteket, amelyek rendkívül fontosak, a, különösen a távoleső, illetve szigeti régiók számára. Tisztelt elnök asszony, azt említette, hogy a kohéziós politikában nagyon fontos szerepet tölt be ez a program az, el, az elért eredmények mentén kellene tovább menni, illetve esetleg szélesíteni kellene ezt az alapot annak érdekében, hogy hasonló projekteket folytathassunk. Aztán egy második kérdés, ez is csak egy gondolat. Az általunk folytatott cselekvések, illetve projektek a munkahelyet kell, hogy teremtsenek, illetve növekedést kell, hogy előidézzenek. Ez helyes, Tudjuk, hogy az állampolgárok nagy nehézségekkel küzdenek, és a tagállamok forrásai korlátozottak. Ezek a, ez az alap lehetővé teszi, hogy a területeink érdekében megfelelő politikákat alakítsunk ki. Köszönöm, Ekerics úr következik egy percre. Thank you. Mine's um, only a brief one. It's more a, a... Nagyon röviden, inkább csak egy megjegyzéssel élnék. Ez a program a határok elosztásáról, lerombolásáról szól, és hogyha ez a konszenzus, akkor ezzel egyet is értek. Az egyik gondolat, amely felmerült bennem, ez a, a kórházakra vonatkozik. Az NHS ugye működik Egyesült Királyságban, ezért lehet, hogy ez egy külön kategóriát jelent. A vörös hadsereg van csak előttünk abban a tekintetben, hogy hány emberrel dolgozunk amennyiben határon átnyúló egészségügyi szolgáltatásról van szó, akkor ugye nemzetközi lesz ez a szervezet, ez óriási terheket ró majd a szervezetre. Ez talán egy az ön véleménye mi erről a kérdésről, mert elképzelhető, hogy így a, a nemzetközi vonatkozás óriási bürokratikus terheket ró a szervezetre, és ezáltal az összeomlik. Muchas gracias. Yo también saludo que Köszönöm elnök asszony, és köszönöm a biztos asszonynak is, hogy eljött. Hát nem mondhatok mást, hogy az európai fejlesztési alapok hozzá kellene, hogy járuljanak a menekültválság megoldásához valamilyen formában, ezzel egyetértek, de az érdekel engem, hogy milyen szerepet játszhat ez mondjuk az első, a Portugál-Spanyolország együttműködésével létrehozott euró régió és az nagyon-nagyon sok támogatást kapott ez a munka a válság beindulása óta, és ezek az erőforrások ebben a pillanatban azt hiszem a növekedést és a munkahelyteremtést fenntartható módon kellene, hogy segítsék. Ezek kellenek, hogy legyenek a prioritásaink, garantálni, hogy az eurórégiók növekedést és munkahelyeket tudjanak kínálni az állampolgároknak olyan munkát, amely segíti az integrációt, és a tudásra és az innovációra alapszik. A régió közötti együttműködés csak erősödhet, az egységes piacot, a kifizetési rendszereket, ez mind-mind befolyásolja, és az alapvető szabadság, szabadságjogok, illetve a mobilitás gyakorlásához is kihat. Köszönöm, hogy az elnök asszony, jól értettem a következő kolléga nevét. Igen, köszönöm, elnök asszony, jól értette ki a nevemet. Köszönöm a szót, és köszöntöm a biztos asszonyt, örülök, hogy ismét itt van a körünkben. Nagyon örülök annak, amikor, ez nagyon tetszett nekem, amikor azt mondta, hogy az állampolgárok ugyanahoz a családhoz tartoznak. Egyébként ez igaz a, például a Benelux államokban is nem nincs olyan komoly határ, persze Franciaország és Spanyolország között határ létezik, de már szinte csak papíron, persze azt tudjuk, hogy adminisztratív formában, vagy jogi formában esetleg megmaradtak a határok, mert vannak nehézségek az együttműködésben. Gondoljunk az egészségügyre, úgy tűnik, hogy az egészségügyi ágazat működik, de mégis azt látjuk, hogy túl sok a probléma. Tehát a határon átnyúló hatékony rendszerek megteremtése mindig nehézkes. Minket nagyon foglalkoztat, az Interreg, és az is érdekel bennünket, ugye, hogy a videó végén a helyi önkormányzatokra hivatkoznak. Hát igen, pontosan ezek az önkormányzatok azok, amelyek az együttműködést megvalósítják és ösztönzik, és nálunk is az én választó területemben is ugyanerre ez volt igaz. De én azt szeretném kérdezni öntől, hogy hogyan kezelik az információkat, amelyeket majd a nyilvános konzultáción kapnak és hogy mit kezdenek ezekkel, milyen szerepet kap majd az Európai Parlament később a konzultáció után. Mi is megpróbáljuk az információkat elterjeszteni, tájékoztatni az állampolgárokat arról, hogy működik ez a konzultáció, és együttműködünk önnel, hogy javítsuk a határokon átnyúló együttműködést. Köszönöm, hogy az elnök asszony Polcsák úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony! Nagyra becsülöm hogy a biztos asszony ismét eljött hozzánk ilyen rövid idő elteltével, és ami pedig az intereget illeti, hadd mondjam el, hogy jó magam is pályázhattam a cseh és szlovák határ térségét érintő projekt kapcsán. A környezetvédelmi kérdésekre hívnám fel az önök figyelmét, ugye a határok mentén ez mindig nagyon jelentős jól működhet az együttműködés, azonban abban a pillanatban, hogy egy probléma merül fel, például a szennyezőanyagok kibocsátása, vagy folyó szennyezése, vagy árvizek, akkor a környezetvédelemmel kapcsolatos kérdések alááshatják a partnerek együttműködését. Ezért a regionális főigazgatóságot a bizottságtól arra szeretném kérni, hogy gondolkodjanak el a környezetvédelem témáján is. Ez egy nagyon fontos téma az együttműködés az együttműködésben. És végül pedig hát én egy picit szégyellem a mai szavazás eredményét a szolidaritás témájában, mert a cseh képviselők közül csak hárman támogatták a bizottság javaslatát, én közülük voltam az egyik. Azért szégyellem ezt, mert a kohéziós politika arról is szól, hogy a hátrányokat megszüntessük, és a szolidaritást erősítsük az Európai Unióban. Malecsics asszony teheti fel az utolsó kérdést, mondja az elnök asszony. Köszönöm szépen, és üdvözlöm a biztos asszonyt. Szeretnék feltenni egy kérdést önnek, amit magamnak is gyakran felteszek. Az európai területi együttműködésről van szó. Hogyan lehetne felhasználóbarátabbá tenni ezt? Hogyan lehetne kedvezményezett barátabbá tenni? Egy horvát példán szeretném bemutatni, hogy mire gondolok. Az Interreg több más európai eszköz közül az egyik az európai területi együttműködésben. Horvátországnak öt határa van, négy határokon átnyúló és négy régió közötti határ, és ezek gyakorlatilag újak a kedvezményezettek számára. Tehát amikor leültünk és a kedvezményezettekkel eszmét cseréltünk, akkor ők a helyzetet látva rögtön elbátortalannak, annyi sok program van, annyi sok útmutatás, annyi sok hivatkozás, annyi sok szabály és olyan gyorsan változnak ezek, hogy úgy érzik, hogy nem tudnak ezzel lépést tartani. Talán egy kicsit karcsúsítani kellene, és nem ilyen sok különböző programot rázúdítani a kedvezményezettekre. Köszönöm, mondja az elnök azt, hogy köszönöm a kérdéseket és az elhangzott véleményeket. Most pedig 10-12 percünk maradt hátra, amit a biztos asszonynak fel tudunk ajánlani, hogy próbáljon meg röviden válaszolni az elhangzott kérdésekre. Köszönöm szépen, elnök asszony! Ahogy már elmondtam, tényleg nagyon fontos ez a mai találkozó, és meg fogom próbálni a tőlem telhetőt, hogy mindenkinek válaszoljak, de először is hadd köszönjem meg mindenkinek a hozzászólását arra mindenképpen biztosíthatom önöket, hogy a megjegyzéseiket feljegyeztem és figyelembe vesszük. A területi kohézió kapcsán egyetértek azzal, hogy nem szabad elfelejteni, hogy a területi kohézió nem ugyanaz, mint a területi együttműködés, és persze én remélem, hogy a hetedik kohéziós politikában a területi kohéziós dimenzió valóban megmarad, megnyilvánul. Ami a rugalmasságot illeti, ezt több kolléga is említette, a bevezetőmben elmondtam, hogy a migráció nagyon fontos, és jelenleg úgy gondoljuk, hogy a tagállamok megfelelő rugalmassággal rendelkeznek, a rendeleteken belül persze a tagállamok hozzák meg a döntést, hogy hogyan cselekszenek. Ha Olaszországot Görögországgal hasonlítom össze, akkor elmondhatom, hogy Olaszország már kihasználta ezt az alapot, több mint száz menedéket épített, Görögország pedig egyáltalán nem használta ki ezt a lehetőséget. Mi az integrációt segítjük, illetve ezt erre összpontosítunk. Nem egy kisebbséget célzunk meg, semmi más, hanem a támogatás azt célozza, hogy a hátrányos helyzetű térségeket segítsük, ahol persze elkerülhetetlenül előfordulnak migránsok is. Továbbra is azon fogunk dolgozni, hogy a tagállamok hatékonyan és közösen használják fel az összes alapot, a szociális, illetve a regionális fejlesztési alapot is, és hogy ezzel támogassák az integrációt sokkal hatékonyabban, mint eddig. Amennyiben azonban a tagállamok úgy érzik, hogy módosítani szükséges az aktuális programokat, akkor megtehetik. Ez sem gond, ez megtehető valamennyien tudják, hogy prioritásokat társfinanszírozunk, nem pedig konkrét projekteket. Ez azt jelenti, hogy a tagállamok ugyanúgy támogathatnak migrációs projekteket is 100%-ban. A kulcsa az egésznek az, hogy maguk a tevékenységek megfeleljenek az eredeti célnak. És ezért tudunk segíteni. A tagállamoknak egyébként nagyon szívesen adunk útmutatást azzal kapcsolatban, hogy mit lehet támogatni és mit nem. Én azért vagyok itt, hogy elmondjam, hogy a módosításra vonatkozó kéréseket nagyon gyorsan el fogjuk bírálni, hogyha a tagállamoknak erre szüksége van. Tudom, hogy tegnap a számvevőszék kiadta a nagyon fontos, közétett ezt a nagyon fontos jelentősét, és a mentesítéshez amikor elérünk, akkor majd erről is szólok, de persze tudják, hogy a bizottság és a számvevőszék ugyanolyan célkitűzéseket próbál elérni, tehát az unió költségvetését védjük, hogy a kohéziós politikát hatékonyan hajtsuk végre, robusztusan és megbízhatóan. És talán a politikák hatékonyságáról majd akkor szólok, amikor a kohéziós politikával kapcsolatos valamennyi szembevőszéki jelentés elkészül. Krélasszony, talán lehet, hogy egyszerűbb, ha az anyanyelvemen beszélek, és azt mondom, hogy önnek igaza van, ezek a változtatások, amelyeket a területi együttműködés hoz a hétköznapi emberek életében fantasztikusak, vitathatatlan, hogy kézzelfogható hatása van mindennek, és erről többet kellene beszélni. Megpróbálok a lehető legtöbb tagállamba elutazni, hogy lássam a projekteket megvalósulás közben, hogy minél többet lássak, és elmentem a francia-német határra is, elmentem a francia-spanyol határra is, és más határokra is. Nem felejthetjük el a, a történelmet, azt hiszem. A, a horvát határok is említhetők. Volt egy olyan határszakasz, ahol 10 millió ember veszett el az életét a történelem során és most nagyon fontos, hogy a határ mindkét oldalán élők felvegyék a kapcsolatot el egymással. A lengyel és a német határ, a Lengyelország és Németország egyik határvonalánál is igaz, ez ott a határvonal sokszor barátokat, családokat választott el egymástól. Tehát hasznos és fontos a kapcsolattartás. Aztán az adminisztratív feladatok csökkentése szintén fontos, attól függ ez, hogy a hatóságok hogyan működnek együtt, tehát itt a tagállamokra is hárul feladat, hogy egyszerűsítsék az eljárásokat, álljanak ellen annak a kísértésnek, hogy újabb és újabb nemzeti kritériumokat fektetnek le, újabb és újabb szabályokat határoznak meg, és így tovább. Az egyszerűsítéssel lendületet lehet adni a határokon átnyúló együttműködésnek, és remélem, hogy az új programozási időszakban sokkal egyszerűbb programozási szabályok lesznek, és remélem, hogy így sokkal többen tudnak majd, tudják majd a támogatásokat kihasználni. A, az együttműködő tagállamok, és erről Tomasics asszony is beszélt, aktívan kell keressék a lehetőségeket. Valaki itt említette a születésnapi tortát, Hát igen, tulajdonképpen olyan ez, hogy a torta, leg, a torta egyik szelete maga a bizalom, a bizalom nélkül nem lehetett volna megteremteni az együttműködést sehol sem. A civil szervezetek szerepéről is kérdezett engem valaki. Hát igen, a civil szervezetek a döntéshozatalban hivatalosan nem vesznek részt, viszont a konzultációban mindig és ez szükséges is, hogy a kormányok konzultáljanak a civil szervezetekkel, mi ezt támogatjuk, és az új makroregionális stratégiát illetően mondom, hogy ez a stratégia egyre jelentősebb szerepet játszik Európában. Tulajdonképpen a tagállamok kérésére fogadták ezt el, teremtették ezt meg, és ez azt jelenti, hogy a tagállamoknak is el kell végezniük a magunk házi, feladat, maguk házi feladatát annak érdekében, hogy ez a stratégia működjön. Ami pedig Horvét, Horvátországot illeti, igen, hát egy kis paradigma alakult itt ki közép, illetve kelet-európai országok esetében, egyfelől szeretném üdvözölni a civilizált és humanitárius hozzáállást, amelyel Horvátország befogadja a menekülteket, és az európai szolidaritás egyik megnyilvánulásáról tesz tanúbizonyságot. Erre szükség van, hogyha nem akarjuk, hogy az elmúlt 25 évben megtett összes erőfeszítésünk eredménye semmivé váljon. Az is igaz, hogy a kihívások nem ismerik a határokat, sem a szennyezés, sem az áradások, sem a katasztrófák nem ismernek határokat, és egy nagyon-nagyon távol álló térség, az EU távoli határain lévő térség sem maradhat ki a támogatásból. Persze mindig lehet jobban dolgozni, de megerősíthetem azt, hogy ezek a régiók is részt vesznek ebben a programban, illetve ide tartoznak, és egyelő elbánásban részesülnek, ugyanúgy bánunk velük, mint a többi régió. a asszony megjegyzésére mondanám, hogy egyetértek vele, a kohéziós politika szerepe nagyon világos. Gazdasági növekedés, munkahelyteremtés, foglalkoztatás, a régiók közötti különbségek megszüntetése. Én nem hiszem, hogy ezt a politikát a tagállamok ellen lehetne fordítani fegyverként. Azt gondolom, hogy a tagállamokat inkább segíteni kellene, tehát akik nehézségekkel küzdenek, azokat segítsük a megoldások megtalálásában, egy új helyzet megteremtésében. Én egyébként nem gondolom, hogy egy olyan fenyegetés, hogy az európai alapokat felfüggesztjük vagy visszavonjuk, az helyes lenne. Nincsen erre semmifajta jogi lehetőség és ezek csak üres fenyegetőző szavak. Tehát szerintem érdemes lenne egy lépést hátralépni, és úgy megvizsgálni a helyzetet. Most pedig, ami Amato asszony megjegyzését illeti, igen, hát a koordináció nagyon fontos, és a civil társadalom ö, nem maradjon ki, róluk se feledkezünk meg. meg ahogy mondtam, a civil társadalom tulajdonképpen ezeknek a bizottság, ezekben a bizottságokban képviseltetve van, ahol kiválasztották például a projekteket a 2014-20-as programozási időszakra és a régió, regionális főigazgatóság nevében mondhatom, hogy mi mindig is ezt a megközelítést támogattuk, ezért küzdünk. És ugyanígy a nyilvános konzultáció kiváló ötlet. Néha egyébként sajnálom, hogy nem beszélünk róla eleget, vagy nem beszélünk arról eleget, hogy az európai alapok hogyan járulnak hozzá a hétköznapi emberek életének a változásához, hogyan segítik a határmenti régiókat, és így tovább. Én például, amikor Görögországban voltam, beszéltem egy újságíróval, beszéltünk arról, hogy milyen sokat változott Görögország arról, a tagvá, taggá vált, Európai Uniós taggá vált, említettük az Ateni metrót, és így tovább, és így tovább, és az újságíró azt mondta, hogy hát igen, igen, tudjuk, hogy európai támogatással épült meg a metró. Na jó, hát igen ám, de a támogatás 94%-át fedezte az Unió, és ezt meg kellett volna mondani, vagy ezt jobban kellett volna reklámozni. Mindenképpen mindenkinek az aktív részvételére és hozzájárulására szükség van, arra is, aki nagyon jól ismeri a témát, hogy terjeszte az információkat. Ami pedig a transnacionális együttműködést illeti az egyes tagállamok között. Itt Például az Adriai tenger, a Jón tenger eh, térségében lévő együttműködésről van szó. Szerintem eh, léteznek itt felhasználható alapok, a regionális fejlesztési alapok, ami a nyugat-balkáni térséget eh, érinti, itt a, a szomszédsági alapokat lehet kihasználni. És akkor még egy valami, valaki említette a kevésbé fejlett régiók helyzetét. Igen, itt arról van szó, hogy ezeknek a régióknak az administratív kapacitása kisebb, mint a többieké, és éppen ezért vannak hátrányos helyzetben. Ezért gondolom azt, hogy az adminisztratív kapacitás, ez egyébként már a mandánium, mandátumom elején gondolkoztam rajta, hogy ez tulajdonképpen sokkal fontosabb, mint a pénz. A pénz ugyanis nem minden. Rengeteg példát lehetne hozni olyan országokról, amelyek rengeteg pénzügyi támogatást kaptak, de ezt a pénzt Brüsszelben egy bankban blokkolják, mert nincs meg a megfelelő mm, adminisztratív kapacitás, hogy fel is lehessen szívni ezeket a támogatásokat, fel lehessen használni ezeket. Most pedig még néhány gondolat. Mászor úr amit a, a költségvetést, igen, ezt jóvá hagyták, de az igaz, hogy a tagállamok növelhetik a költségvetést. Ennek több módja is van. Ami engem illet, a bizottság számára az a fontos, hogy maximálisan kihasználják ezeket az alapokat, és kézzelfogható hatása legyen a munkának. Lehet, hogy talán túl sok példát említettem, ugye a cseh és szlovák határ menti régió példáját említettem. Ezek a problémák egyébként mindenütt léteznek, mindenütt felmerülnek, és Vella biztossal együttműködünk, hogy megoldást tudjunk találni a szolidaritásból kiindulva. És hadd mondjak önöknek még valamit, nagyon világos, hogy bizonyos akadályokat nem tudunk sohasem leküzdeni majd, például a nyelvi akadályokat, de az elmúlt években szerintem hatalmas lépéseket sikerült megtenni a mentalitás megváltoztatásában például a határmenti régiókban, aztán a határ mindkét oldalán a jogszabályi keretek egy kicsit igazodtak egymáshoz, hogy az együttműködés könnyebb legyen. Néha olyan problémák merülnek fel, amelyek hosszan tartóan jelen vannak a határmenti térségekben, de azért ettől függetlenül azt elmondhatjuk, hogy fontos ez az eszmecsere, fontos munkát végz, végzett el az Interreg, és a fennállásának 25. éves évfordulója is bizonyítja, hogy vannak adekvát megoldások a közös kihívásokra. Megyek majd Bécsbe is hétfőn, ahol a határokon átnyúló együttműködés 25. évfordulóját ünnepeljük. Már minden, szinte minden operatív programot elfogadtunk, ami a tagállamokat illet azon, tagállam, azon államok esetében, akik a külső határokon vannak, Bulgária-Szerbia viszonylatában is, Horvátország-Szerbia viszonylatában is, tehát a szomszédos országokat is bevonjuk az együttműködésbe. És ennek nagyon nagy jelentősége van. Miért mondom ezt? Azért, mert most már vannak olyan régiók, amelyeknek a súlya megnőtt ennek köszönhetően. Én szerintem önök a tapasztalatban, a parlamentben, illetve a választókerületekben gyűjtött tapasztalatokkal hozzá tudnak járulni ahhoz, hogy ez a munka még gyümölcsözőbb legyen, és hogy bemutassuk, hogy nagyon jól működik ez az együttműködés a parlament és a bizottság között. Mindenkinek nagyon sok sikert kívánok, és köszönöm. Köszönöm szépen, biztos asszony, mondja az elnök. Köszönöm ezt a hasznos eszmecserét, a hozzászólását, és felkészítjük majd az ön következő látogatását is, bármikor szívesen fogadjuk önt. Kedves kollégák, három órakor fogjuk folytatni a munkát a szavazással, és mindenkit kérek, hogy a szavazó kártyáját hozza magával, annak érdekében, hogy meg is tudjuk kezdeni a szavazást. A délelőtti ülést felfüggesztem.